Ladies and gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit a következő munkanapunkon. Különböző kérdésekkel foglalkozunk, egy nagy csomaggal kezdjük el a munkát. A 10, 11, 12, 13-as napirendi pontot, amelyek mind az Európai Atomenergia Közösség keretprogramjával függenek össze, és Brezina kollega a jelentéstevőnk minden esetben nagy munkát végez, sok dossziét dolgoz föl, közösen szeretnénk eszmét cserélni vele. Hogyha tehát a számos jelenlévő kolléga egyetért, akkor Brezina kollega kezdi el a előadásokat sorát. Dear Mr. Chairman. Elnök úr, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az Euratom keretprogram jogalkotói csomagját mutathatom be a 2012-13-as évre. A jogalkotói csomag egy két év végleges programját, valamint a direkt a JRC direkt um, specifikus programjait, valamint a részvétel szabályait tartalmaz. Az Euratom szerződés a kutatási programokat 5 évreben korlátozza. A 2011-ben jár le az idevágó jogszabály, ezért a jogszabály alkotó csomag um, a kutatást akarja beágyazni a 2007-2013-as pénzügyi perspektíva, pénzügyi időszakában, és megfelel a hetedik kutatási keretprogramnak. Minden kollega, aki az egyes országokban követi a politikai fejleményeket, ahol úgy döntöttek, hogy kiszállnak úgymond a nukleáris energiából, nos számukra hangsúlyozni szeretném, hogy ez a jogszabály kizárólag a kutatással foglalkozik, és nem a nukleáris energia felhasználásával a fukusevai események erős ösztönzőt jelentenek, hogy növeljük tudásunkat és know-how-unkat ezen a területen. Tehát több és nem kevesebb nukleáris kutatásra van szükségünk. Tudni kell a fúzióról mindent, és a nukleáris biztonság, a hulladékkezelés, a, a kutatá, a nukleáris kutatás orvosi alkalmazása és az új terápia kérdésében is kutatni kell. Végül, de nem utolsó sorban, a közös európai um, atomenergia kut keretprogram nagyon fontos a gazdasági növekedés és a tudományos kiválóság szempontjából. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy minden kérdés, amelyel e jogszabályban foglalkozunk, a kutatással és a fejlesztéssel függ össze, és nem a nukleáris energia kihasználásával. Úgy hiszem, hogy senki nincsen közöttünk, aki bár ellenezné az nukleáris energia kihasználását, de ugyanúgy ellenezné a kutatást is. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az Euratom keretprogram célja keretprogram céljai beágyazódnak például az Európa 2020-as stratégiába és az energiastratégiába, ezért nagyon fontos ez a program. Nyitva állok az együttműködés előtt az árnyék jelentéstevőkkel és a kollégákkal, tegyünk meg mindent, hogy jól meg tudjunk felelni nemzetközi kötelezettségeinknek, és kifejlesztjük a kutatást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy körbe vázolta, hogy mi a projekt témája, hiszen néha hasznos, hogyha az ember tudja, hogy miről is van szó, és koncentrál a konkrét feladatra. Madurál asszony kért először is szót, Madurál asszony először is szót is kap. Köszönöm szépen. Elnök úr, Herzog Edith, az árnyék jelentéstevő sajnos nem tudott eljönni, írásosan adta át nekem a hozzászólását, amelyet most felolvasok. Herzog asszony jobb angolsággal fogalmazta meg, mint ezt én teszem. Tudjuk, hogy az Euratom <clears throat> kutatás 2011 végén lezár, mint hogy az Euratom szerződés csak 5 éves programokat tesz lehetővé. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, a március 7-i javaslatát az új tanácsi döntésről a 2012-2013-as időszakra, és a közvetett és közvetlen kutatásról szóló javaslatát, amely az Euratom szerződés hetedik cikkén nyugszik. Egyetértünk az Euratom keretprogram 2012-2017-es időszakra kitűzött céljaival, amelyek a kutatás területén fogalmazódnak meg, annak érdekében, hogy biztonságos, gazdaságilag fenntartható és környezetbarát energiaforrást biztosítsunk. A sugárzás védelem és a kutatás területén pedig a költséghatékonyság és a fúziós technológia biztonságos felhasználását kutatják, valamint orvosi felhasználását is. Nagyon fontos az illegális kereskedelem kiküszöbölése, valamint a nukleáris forenzikus kutatások végrehajtása. A 2013-2017-ig terjedő program, valamint az ITER program megfelel a több éves pénzügyi keretnek a 2007-2013-as időszakra. És a költségek megjelennek az ITER projektben is. Meg kell állapodnunk ezekben a keretszámokban, függően attól, hogy szakbizottságunk meg tud-e állapodni abban, hogy más fejezetekből megfelelő marzsokat emeljünk át. Az Euratom keretprogram alkalmazása a bizottság javaslatának megfelelően két és fél milliárdos kötelezettséget ró a költségvetésre. Ezeket a következőképpen osztjuk el a közvetett akciók, a fúziós energiás kutatások, és ide tartozik az ITER is, 2,2 milliárdot kapnak a sugárzás védelemre pedig 180 milliót szán a költségvetés. A közvetlen akciók a JRC a atomenergiai kutatási tevékenységeire pedig 133 milliót irányzunk elő. Ezek ...2012-ben 100 millió és 360 milliót irányoznak előre a célra 2013-ban, és a KOM javaslata az egy A fejezetből a több éves pénzügyi keretben 650 milliót 200, 650 millió tervezés megemelni 2012-ben. E két kérdésről a bizottság 2011. április 11-én, 20-án döntött. A több éves pénzügyi tervre vonatkozó javaslat alapján az egy a fejezet 2012-es és 2013-as plafonja, plafonját A kettes fejezet és az ötös fejezet 840 milliós összegével kell összehasonlítani. Jelentéstevünk szerint nem engedhetjük meg, hogy a tanács és a bizottság az iterre több pénzt irányozon elő ezen forrásokból, erre más költségvetési forrást kell találniuk. Köszönöm szépen. Rübis. Rübik kollega. Äh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdés ez, hogy merre lépjünk, merre haladjunk tovább. Tudjuk, hogy a atomenergia helyzete pont Fukushima tükrében nagyon vitatott. Nagy vita van erről. Ezért felmerül a kérdés, hogy a hogyan lehet magasabb normákat, sztenderdeket elérni. És az is kérdés, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együttműködhetünk-e annak érdekében, hogy az európai oktatási minőségi eh, normákat a legmagasabb biztonsági szintre emeljük, és eh, azt is meg kell vizsgálni, hogy a bizottság milyen kezdeményezéseket javasolhat. Az a fúziós kutatásoknál pedig fontos, hogy az alap kutatást folytassuk, az új finanszírozási javaslatoknál ugyanakkor a pénzügyi keretnél egy külön sort kellene megnyitni, és friss pénzt kellene biztosítani a program számára. Köszönöm. Köszönöm, Toznovski kollega. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Nem akarom azt megismételni, amit itt már elmondtak az előttem szólók. Sok kérdésben egyetértek Brezina úrral, a jelentéstevővel. Én is nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk a kutatást ezen a területen, és hogy megfelelő kutatást folytassunk. Ezek olyan pénzeszközek, amelyeket hasznosan használunk föl, ahogy mondom, hasznosan használjuk föl. Hiszen nem csak az atomenergia kutatás, hanem az anyagkutatás, vagy az orvostudomány területén használjuk ezeket az eredményeket. Sok ember meghökkenne, ha megtudná, hogy milyen széles körben használják az atomenergia kutatás felismeréseit. Ezzel a befektetése voltak éppen a jövőnkbe fektetünk be, nagyobb tudást szerzünk meg, és ez pedig segít abban, hogy emberi életünket jobbá tegyük. Nagyon jónak és fontosnak tartom ezen fel ezek a programok, ahogy itt felsorolásra kerültek, a képzésben is fontos szerepet játszanak. Hiszen a fukushima katasztrófa után először hisztérikus reakciók történtek, ez persze érthető, mert hatalmas volt a katasztrófa, de sajnos ez egy-két olyan döntésre is kihatott, amelyeket nem így hisztérikusan kellett volna meghozni. Nos, ezt a helyzetet figyelembe vévem, elképzelhető, hogy sok más területen félreértések jöhettek volna létre, ezért meg vagyok róla győződve, hogy ezek az eszközök fontosak. Hiszen a fukushimai katasztrófa utáni tapasztalatainkat újra kell értékelnünk. Sok kérdés van még, amelyet meg kell oldanunk mind technikai, mind szervezési szinten. És ez nem csak a függ össze, hogy valamely ország úgy döntötte, hogy nem akarja használni az atomenergiát, de még ha így is dönt, akkor sem lehet eh, megszüntetni az atomenergia kutatást. Hiszen ennek nem csak energetikai kihatásai vannak. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy a kutatási pénzeket biztosítsuk a következő költségvetési időszakban, hiszen ezek nagyon drága kutatások, és nagyon kevés olyan ország van, amely képes volna egyedül egy ilyen kutatást végrehajtani. Nagyon fontos volna, hogy az egyes kutatóközpontok közötti információcsere jól működjön. A koordináció segít elkerülni a párhuzamosságokat. Célunk tehát az, hogy a célunkat kövessük. Tehát célunk, hogy a célunkat kövessük és ennek érdekében árnyék jelentőstevőként szívesen segítem frakciónk nevében a jelentéstevő munkáját, hiszen ezen finanszírozás nagyon fontos Európa jövője szempontjából. Talán ma még nem is tudjuk felmérni, hogy ez, hogy ez a munka milyen jelentőséggel bír majd az elkövetkező években. Köszönöm. Köszönöm, Odi kollega. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék jelentés készítőnknek ez, ez a nagyon nehéz ügynek a kezeléséhez, és több észrevételem lenne. Az első, hogy 2010-ben végez, elvégeztük ennek a keretprogramnak az értékelését, és az Európai Bizottság is részt vett ebben. Ez eléggé csendben történt meg észrevétlenül, és akkor bizonyos kérdéseket is felvetettünk. És itt ez egy üzenet tulajdonképpen a bizottságnak. Amikor értékelést végeznek, ezt nagyon jól elvégezték a hetedik kutatási keretprogramhoz, de szerintem az Eratom esetében nem volt független az értékelés. Volt egy független panel, de a közös kutatási központ fogta a keretbe, és szerintem ők nem egészen függetlenek. A második, hogy azok a javaslatok, amik amiket az Európai Bizottság tesz, azok olyan javaslatok, amiket még a japán tragédia előtt tettek meg. Felvetődik bennem a kérdés, hogy ennek a japán tragédiának a bekövetkezte nem kellene, hogy arra késztesse a parlamentet, hogy bizonyos üzeneteket közvetítsen az Európai Bizottságnak. És akkor most lényegi észrevételeket is szeretnék tenni. Először is, ami az ITERT illeti. Ezt elmondták a jelentés, árnyékjelentéstevő kollégák is mindenképpen a véleményünket arra kell, hogy összpontosítsuk, hogy mi történik a kutatás területén. Abban a dokumentumban, amit a bizottság készített, abban építésekről van szó, beruházásról. Szerintem az építési infrastruktúrát le kell választani, ami nyilván egy komoly összeg, de a kutatási részt is ugyanebből a programból kell finanszírozni. Tehát ne lehessen szemünkre hányni, hogy csak az ITER-t finanszírozunk, hanem a kutatási programokat is finanszírozni kell. Azt mondtuk, hogy üzemeltetést nem finanszírozunk, ebben mindenki egyetért, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kutatást megfelelően kell finanszírozni, mert egyébként nem fogjuk megtalálni a politikai többséget. Ami pedig a fúzió és a mm, hasítás közötti különbséget megvizsgáljuk, a japán tragédia talán elgondolkodtatásra késztet, és megkérdezném a bizottságot, hogy nyitottak-e e témákkal kapcsolatban hogy nincs -e, nem kellene kutatást végezni például a nukleáris erőművek kivonásáról azokra, amelyik maghasadásos eljárással működnek. A tagállamok ugye szuverének energiakérdésben mi lesz 100-150 eh, év múlva, eh, lesznek eh, erőművek, amiket ki kell vonni, le kell szerelni. Valószínűleg nálunk, európaiaknál lesznek a legjobb mérnökök, akik ezt legjobban fogják tudni, és meg kell őriznünk ezt az előnyt, ami a jövőben piacforrás lesz, biztonságforrása lesz az állampolgároknak, és biztosítani kell őket arról, hogy azok a az, nukleáris erőművek, amiket létrehozunk, azok a leszerelés, a kivonás tekintetében is a legjobbak lesznek, és ennek a költségei benne kell, hogy legyenek az üzemeltetőknek a költségvetésében, figyelembe véve azt a fejlődést, amit a mérnöki területen, illetve kutatási területen elérnek. Tehát itt mindenképpen nagyon fontos a technológia, a leszerelési technológia. Nem, nem úgy lehet leépíteni egy atomerőművet, vagy annak a központját, mint egy motort. Tehát meg kéne nézni a, a tudományos központokat, mérnökképzőket. Csernobil óta kevesebb a mérnökképzés, különösen ezen a területen, és ez nagyon nagy kár, mert bármit is döntenek a tagállamok, akik szuverének, a nukleáris technológiának a kezelése, a, a az erőművek kivonása, ez egy világpiac, nem arról van szó, hogy csak egyik vagy másik országban van, nem csak Bulgáriában kell kivonni atomerőműveket, Franciában is generációváltás lesz, és így tovább. Másik gondolat, hogy akkor, amikor nagyon sok pénzt teszünk az iterbe, nem egészen ide tartozik, de kihasználom, hogy nálam van a szó, felvetődik, hogy a partnereinkkel nem kellene egy újabb pénzügyi tárgyalásba is kezdeni. És azzal fejezném be, hogy mi csak véleményezünk, és én azon képviselők közé tartozom, akik sajnálják, hogy az Eratom szerződésnek nincsen parlamenti dimenziója. Monsieur Jadot. Jadot úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagyon nagy öröm, Odi kollega után szót kapni, mert nem feltétlenül azonos látásmódot képviselünk a nukleáris technológiát illetően sem Franciaországban, sem a világ egyéb területén. Ön ugye 150 évben gondolkozik új atomerőmű generációkkal, úgy gondolom, hogy az építésnek a jövője sokkal közelebb van. Én néhány hónapon, éven belül el kell kezdeni, legalábbis Európában. Vannak dolgok, amikben osztozom az előttem szólók véleményében, az egyik a leszerelés, a kivonás. Természetesen nagyon is fontos kérdés, és ezt fel kell vetni, illetve a megfelelő képzéseket biztosítani az atomerőmű kivonásokhoz. Jelenleg bármely országról is legyen szó, egyszerűen nincsen kellő, mérnök, kellő számú mérnök a nukleáris területen. Azok, akik megalkották ezeket az erőműveket, azoknak nagyon sok része már inaktív, nyugdíjba járt, a, nagyon sokszor ezt kiadják alvállalkozásba, az alvállalkozók gyakran, ese, gyakran nem kellően képzettek, figyelembe véve azokat a ö, veszélyes anyagokat, amikkel dolgozniuk kell. Tehát mindenképpen fel kell venni ö, atomenergetikai mérnököket, és ö, ez nagyon fontos ahhoz, hogy a kockázatokat minimumra lehessen csökkenteni. És ez nagyon fontos, nem szabad illúziókat létrehozni az atomenergia területén. Másik dolog, hogy úgy gondolom, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy mindenképpen folytatni kell mindazt, amit eddig tettünk, és nem vonják le a következtetéseket Fukushima-ból. Fukushima előtt is voltak rendkívül nagy bizonytalanságok az olyan projektekkel mint az IT, kapcsolatban, mint az ITER, ezeknek a finanszírozásával, mi lesz 2013-ban, és így tovább. És Fukushima-val újabb bizonytalanságok jöttek be a határidőket és a költségeket illetően. Bizonytalanságok ezek, amelyeket sajnos meg kell vizsgálni azon célkitűzések fényében, amit az energetikai modellel kapcsolatban meghatározunk és eh, én nem eh, osztom azt a véleményt, hogy teljesen le kellene választani a kutatást. Hihetetlen lenne, hogyha a parlament eh, jóvá hagyná a nukleáris költségvetést, úgyhogy az négyszer, négy és félszer annyi legyen, mint a megújítandó energiákra, és közben nem tesszük fel azt a kérdést, hogy valóban ezt az energetikai jövőképet akarjuk-e követni. Tehát számunkra, ami a kutatási költségvetéseket illeti, igen, a leszerelés irányába kellene orientálni ezeket a költségvetéseket, ebben szerintem konszenzus van, de ami az iter illeti, ami mégiscsak egy nagy falat, itt lenne az ideje, hogy ne a, bizony, tehát a bizonytalanságokat megszüntessük, és a parlament lehet, hogy az lesz a parlamentnek a véleménye, hogy ezt a projektet folytatni kell, de az is lehet, hogy nem, ezt legalábbis meg kéne vizsgálni. Köszönöm. Talán megragadhatnám az alkalmat, és a titkárságnak talán tovább adnám ezt az információt. Ön Fukushimát említette, nyilván különféleképpen értékeljük a fukushimai helyzetet, de egy dolgot soha nem beszéltünk meg itt, sohasem hallottunk arról előadást, hogy Fukushimában mi is történt konkrétan. Lehet, hogy érdemes volna találni valakit, aki a következő ülések egyikén előadást tart erről. Jó lenne, ha valaki elmagyarázna, hogy konkrétan részleteiben mi is történt ott, talán egy fél órában. Ez lenne a kérdésem a, titká- kérdésem a titkárság felé, ez nem függ össze közvetlenül ezzel a témával, de talán érdekes volna. Henen úré most a szó parancsoljon. Merci, monsieur le président. Elnézést, elnök úr. A Franciaországban azt szokták mondani, hogy minden esetre józanészt meg kell őrizni. A i katasztrófa valóban bizonyította ismételten, hogy minden olyan ipari ö, folyamat, ami energiatermelő, az ö, kockázatokkal rendelkezik, és az atomenergia még inkább ilyen. Egyszerűen nem lehet azért levonni a következtetéseket Fukushima-ból, mert az szükséges információknak a 10%-ával sem rendelkezünk ahhoz, hogy objektív értékítéletet lehessen alkotni. Figyelembe véve az, hogy ez egy magánüzemeltető, aki folyamatosan a költségek csökkentésére törekszik azért, hogy maximális nyereséget érjen el, ez nem jó megoldás, és ebből nehézségek vannak az állampolgárok számára, akik ott dolgoznak, vagy az atomerőmű közelében élnek. Ezért azt javaslom, hogy bölcsen, okosan folytassuk a kutatást, hogy a dolgozók, az állampolgárok biztonságát tudjuk biztosítani, de azt is, hogy az állampolgárok olcsón és jól hozzáférhez jussanak az energiához. Ha nem gondolkodunk ma azon, hogy a holnap energiáját létrehozzuk, megtermeljük fenntartható vagy nem fenntartható vagy nukleáris módon, akkor mindenkihez képest le fogunk maradni. A képzés valóban minden ö, műszaki szakember, akik a folyamatban fognak dolgozni, rendkívül fontos elengedhetetlen ezen mérnököknek a képzése, ez vonatkozik az atomenergetikusokra is. Ugyanakkor vannak további észrevételeim. Egyrészt van az alvállalkozásnak az alvállalkozásba adása az atomerőművekben. Az alvállalkozás alvállalkozásba adásának semmiféle képzettsége nincs, a munkaközvetítőknél keresik meg ezeket az embereket úgy, hogy a lehető legolcsóbban és leggyorsabban végezzék el a munkát. Nem tudjuk, hogy Fukushima-nál is ez volt, de ez nem elfogadható. Az európai eh, lakosokat nem szabad, hogy 20 eh, centet, eh, eurocentet megtakarítsanak, és ezért egy olcsóbb munkaerőt vegyenek fel kutatás mindenképpen kell a megújítható energiánál, és tudjuk, hogy mindenképpen a megújítandó energiák irányába megyünk, még akkor is, hogyha véleménykülönbségek vannak a az atomenergiát illetően. Ne tegyük a fejünket a homokba. A Németország egyelőre ugye kivonul a nukleáris energiából, de Franciaországtól vásárol. Olaszország ugyanezt teszi, majd Franciaországtól vesz. Én azt javaslom, hogy Franciaországban és Csehországban emeljék duplára az energiát, amit eladnak másoknak, és mindjárt érdekes lesz, meglátjuk, hogy mi fog történni. Ezt lehet, ugye, kereslet kínálat szabályai uralkodnak. Van kereslet, nincs kínálat. Szerintem komolyan kell ezt venni, és nyugodtan kell tovább haladni lakosainknak vannak joguk az, van joguk az egészséghez, a biztonsághoz, egyéni integritásukhoz, és van egy olyan kötelezettségük is, hogy a társadalom építésében úgy részt vegyenek, és mindenkinek azonos lehetőségei legyenek. És szerintem ez az a keret, amiben nekünk mindenképpen meg kell oldanunk a képzést is. De hát fele, ne felejtsük el a dolgokat. Olyan gázvezetékeket finanszírozunk, amik majd nagy vállalatokat fognak segíteni, a pénzt a svájci bankszámlákra utalják, és ugyanakkor nem adunk pénzt azoknak a képzésére, akik az atomenergia, atomerőművekben dolgoznak, és az olcsó energiát termelik. Tehát látni kell, hogy a kontinensünknek szüksége van energiára a lakosság érdekében, de a mások a képzést és a biztonságot is nekünk kell biztosítanunk. Hene. Nagyon szépen köszönöm, Henen úr. Egy kis kiegészítés csupán, Hennen kolléga. Brzina kolléga az imént éppen tiltakozott, amikor ön elmondta, hogy a németeknek és, németek és az olaszok vásárolják a francia energiát, utalt rá, hogy van még egy cseh, cseh, cseh érdeklődő is, a következő remek kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban így van. A cseh köztársaság részéről hallottuk már, hogy bizonyos vállalatok készülnek arra, hogy eh, hogyan is reagáljanak arra, hogy Németország eh, kiszáll az atomenergiából, kb. 20%-os árnövekedésre számítunk Csehországban. De nem ez a legfontosabb, amiről beszélni szerettem volna. A legfontosabbat gyakorlatilag már elmondták a többiek. Nagyon örülök az együttműködésnek. Brzina úr egy nagyon jó képességekkel rendelkező kolléga ezen a területen és biztos vagyok benne, hogy garantálni tudja a tárgyalások jó minőségét. Hangsúlyozni szeretnék még néhány dolgot. Képzésről, kutatásról beszélünk egy nagyon érzékeny területen. Gondolok a továbbképzésre, a szakmai képzésre, és emlékszem egy hasonlatra is a múltból. Kérem, kedves kollégák, gondoljanak arra, hogy ha egy repülőgép utasokat szállít, és az egyik hajtómű leáll, akkor a személyzet, amennyire lehet, megpróbálja irányítani a repülőgépet, és megpróbálja megpróbál leszállni a bajba jutott repülőgéppel, és felvetődik a kérdés, hogy a leállt hajtómű miért is nem működött. Abban a pillanatban azonban amikor megtörténik a baj, nem lehet vizsgálódásokat végezni az okokat illetően, maguk az utasok sem forronghatnak, illetve hát nem segítene a helyzeten. Fukushima után egy kicsit idegesek vagyunk, és ugyanúgy, mint ugyanúgy viselkedünk, mint egy ilyen műszaki hiba révén bajba jutott repülőgép utasai. A múltban és részben a zöld politikának köszönhetően igen nagy a bizonytalanság ezen a téren. Az atomenergia területén tevékenykedő munkások gyakran más munkahely után néztek, pontosan azért, mert elbizonytalanította őket az, ami történik. Senén úrnak igaza van, mindig vannak műszaki kockázatok, technikai kockázatok. Éppen ezért nagyon fontos, hogy pozitív jelzést küldjünk, pozitív üzenetet fogalmazzunk meg, mondván, hogy nagyon fontos a képzés és a továbbképzés, és hogy fontosnak tartjuk, hogy a mérnökök ezen a területen mindig munkához jussanak. A politikusok és gyakorlatilag az állampolgárok is ezeknek a magasan képzett embereknek a vannak kiszolgáltatva gyakorlatilag, az ő kezükben van a sorsunk, és az ő feladatuk az, hogy megoldják az ilyen nehéz helyzeteket is. Köszönöm szépen, Csicseszter kolléga, hogy az elnök. Uh, first of all, picking up on the... Köszönöm, elnök úr. Először is uh, csatlakozva ahhoz a felvetéshez, amit egy pár perce ön uh, említett, és hogy részletesen fontos lenne ismerni a fukusomai eseményeket ahhoz, hogy véleményt lehessen alkotni. A vitában legutóbb említettem az Egyesült Királyság eh, atomenergiai biztonsági eh, felügyelőségének a jelentéséből, illetve a vezetőnek, Weeken a jelentéséből. És kollégák talán tudják, hogy az Atomenergiai eh, Bizottság részéről is részt vett a Fukushima események tanulmányozásában. És jó lenne, hogyha még részletesebben megtudhatnánk, hogy ott mi történt, illetve mi az elemzésnek, és jó lenne esetleg meghívni őt a szakbizottságunkba, hogy tartsa nekünk egy rövid előadást arról, hogy ő milyen következtetésekre jutott. Második dolog, most Hanem úrnak a az észrevételéhez csatlakoznék a biztonság, illetve a biztonsági adatokkal kapcsolatban hogy a nukleáris energia, hogy veszélyesebb, mint bármi egyéb. A statisztikák éppen ennek az ellenkezőjét mutatják. A statisztikák azt mutatják, hogy a balesetek száma és az áldozatok száma más, például olajiparhoz, vízi energia, és különösen a bányászatot, ha vesszük, akkor sokkal rosszabbak ezekben az ágazatokban a halálos áldozatoknak is a számai, mint a civil nukleáris iparban. Én értem, hogy az emberek érzelmileg nagyon hevesen reagálnak a nukleáris energiára, de nem szabad, hogy ez elrejtse a tényeket a biztonsági adatokkal kapcsolatban. És végezetül, hogy mi fog történni Németországban akkor, amikor majd elsötétül az ország, vagy legalábbis a nukleáris energia ból származó világítást kikapcsolják. Ez körülbelül tíz év múlva lesz majd, és hát reméljük, hogy tíz év múlva már lesz egy új nukleáris energia flotta, amelyik bejöhet, és talán egy kis támogatást tudunk adni az összekapcsolások révén. Én legalábbis remélem, mert egyébként nagyon komoly energiahiány lesz Közép-Európában. Köszönöm. Na hát, na hát, itt a harmadik ajánlat. Megpróbáljuk ezt összefogni, aztán majd könnyebb lesz válogatni belőle. Rübi kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni arra a javaslatra, hogy Fukushimáról esetleg egy részletesebb információt kaphassunk. A múlt héten, a Strasburgi héten a SURE szakbizottságban a Joint Research Center szakértői jártak nálunk, akik elmondták, hogy mi történt valóban Fukushima-ban, és ennek milyen kihatásai vannak. Én de azt javasolnám, hogy ezeket a szakértőket hívjuk meg, és emellett hallhattunk ezen a találkozón sok mindent arról is, hogy milyen gazdasági hatásai vannak ennek a balesetnek. Javasoltam azt is, hogy a szakbizottsági elnökök megkapják az anyagokat, amelyeket ott kiosztottak nekünk, és talán lehetőség kínálkozna arra is, hogy az ITRE béli kollégák megkapják ezeket. Köszönöm szépen a javaslatot, azt hiszem, hogy ezt szívesen felkaroljuk mindannyian, és aztán majd még megnézzük azért, hogy kit hívunk meg. Tusnovszki úr. Köszönöm szépen, hogy másodszor is felszólalhatok. Azok közé tartozom, akik nagymértékben támogatják az e-fajta javaslatokat. Mindenképpen szükség van egy ilyen ülésre. Nagyon fontos meghívni olyan embereket, akik ott helyben látták az eseményeket, annak érdekében, hogy ne csak közvetett információkat kapjunk, hiszen azok folyamatosan erodálódnak, míg, nem, e- míg el nem jutnak hozzánk. Hadd fűzzem hozzá azt is, hogy talán a titkárságnak érdemes lenne elgondolkodni a következőn. Európa kiküldött egy mentő csapatot, egyrészt szakértők vettek részt e- ebben, akik a válságmenedzsment területén jártassak, másrészt azonban atomenergiával foglalkozó szakemberek is kiutaztak, akik a nukleáris balesetek hatásával foglalkoznak. Tudom, hogy ők ott helyben segítették az érintetteket, Európa küldte ki ezt a csapatot Fukushima-ba. Ezek az emberek konkrétan el tudnák mondani, hogy mi történt. Három-négy hétig ott voltak a katasztrófa után. Érdemes volna megfontolni, hogy esetleg meghívhatnánk őket is egy ilyen rendezvényre. Alapvetően az amellett vagyok, hogy egy mini meghallgatást szervezzünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Angelika Nébler Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is akartam most ezzel a dossziéval kapcsolatosan hozzáfűzni semmit. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollégáknak, akik más tagállamokból érkezén azt mondták, hogy hát szívesen ellátnak minket Németországban árammal, ha nálunk esetleg kialszanak a lámpák. De egyébként nem arról van szó, hogy azonnal kiszállunk az atomenergiából, ahogyan a zöldek azt követték, követelték annak idején. A tervek szerint 2020-ban áll az utolsó német atomerőmű. Az elmúlt években sokat fáradoztunk azon, hogy egy energetikai belső piac létrejöjjön, és hogyha ez végül valóban megvalósul, akkor hát ez csak kis pozitív lehet, és elmondhatom, hogy a német kormány azért nem annyira naív, és javaslom azoknak a kollégáknak, akik itt teljesen drámai helyzetet vázolnak fel a jövőre te- való tekintettel, hogy nézzék meg a német kormány energetikai tervét. Köszönöm szépen a felvilágosítást, mondja az elnök, Odi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden, hogy Polnak a javaslatát támogassam, hogy a központi kutató központ munkatársait hívjuk meg, kitűnő munkát végeztek, és hogy nagyon jó értékelést is adtak az Eratomról, én támogatom ezt a javaslatot. Zsadó úr. Csak egy információt szeretnék megosztani önökkel, szeretném én is megerősíteni, amit kollégánk mondott, a németek sem teljesen őrültek, ez látható. Én úgy gondolom, hogy a németek a tömeg követeléseire válaszoltak, és demokrációban a, a, az állampolgárokat nem tömegnek szokták nevezni, hanem állampolgároknak, akik szavaznak, és akik arra ösztönzik a kormányt, hogy jó, hat, megfelelő döntéseket hozza meg. Én azt mondanám, hogy anélkül, hogy a nukleáris iparágnak az érveit alkalmaznánk, hanem inkább nézzük meg azt, hogy 7 plusz 1 reaktor lezárását követően milyen statisztikák vannak, illetve hogy az energia vásárlás, illetve csere hogyan alakult Németország és Franciaország között. És mindenki azt mondja, hogy a francia nukleáris energia táplálja a német ipart, és hogy ez nem realitás. Miután a Fukushimát kellene értékelni. Kolléganőm a Zöldek frakcióbából, Michel Ripazi, éppen Fukushimában van jelenleg, árnyék jelentéstevő a jelentés kapcsolatban. Remélem, hogy amikor visszajön, nagyon boldogan megosztja majd tapasztalatait önökkel, és remélhetőleg ki fogja a közös kutatóközpontnak a tanulmányát egészíteni, mert Audi úr maga is elmondta, hogy nem felel meg ez a központ a függetlenség kritériumainak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsadó kolléga, hogy még egyszer elmondta azt, és világosá tette, hogy a németek nem őrültek meg. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos megállapítás, és egyet is értek vele de visszaélnék az elnöki posztommal, és elmondom most a saját véleményemet. Meg kell várni, hogy mely döntés milyen eredményekkel jár. Nyilván a németek se dönthetnek mindig helyesen, de reméljük, hogy a belső piac ki tudja majd bontakoztatni áldásos hatását. Van valaki itt a tanácstól, hiszen a szerződések témájáról beszéltünk, és tudom, hogy a tanácson belül volt egy munkacsoport, amely megpróbált kompromisszumot találni ebben a kérdésben. Ha nincs itt senki, hát az se szörnyű, de ha jól tudom, Stromayer kolléga itt van a bizottságtól. Esetleg ön elmondhatná, hogy mi a bizottság álláspontja, és lehet, hogy vannak információi arról, hogy mi zajlik a tanácsban. Köszönöm szépen, elnök úr the Council couldn't reach at a certain moment an agreement between... Igen. Tehát a megállapodás nagyon fontos, és a e megállapodás főbb részei a keretprogram tag része volt. Ezen a héten tehát ezen a héten tehát azért, hogy megállapodásra jussunk, az elnökségi magas szintű munkacsoportot hívott össze, amelyben Franciaország, Ausztria és a jelenlegi elnökség, illetve a lengyel elnökség képviselete vett részt. Arról tájékoztathatom önöket, hogy megállapodásra jutottak a magas szintű munkacsoportban, és azt reméljük, hogy az elnöksége a kompromisszumos szöveget el is juttatja önökhöz, még ma délelőtt. De néhány mondatban, ha összefoglalhatom a megállapodást, a megállapodás úgy jött létre, hogy a keretprogramot inkább a biztonsági kérdésekre koncentráltuk, minden fajta rendszerre vonatkoztatva. A tanács a kutatói munkacsoportnak mutatja be ezt az anyagot hétfőn, és elnökségi kompromisszumként fogja ezt bemutatni. Az elnökség arról tájékoztatott bennünket, hogy abban reménykedik, hogy ezt a csomagot utána a Koreper napi rendjére lehet tenni 22-én, és a rákövetkező héten a versenyképességi vagy a kulturális tanács el tudja majd fogadni. Összességében tehát sikerült a megakadásból kompromisszum fele tovább lépnünk. És reméljük, hogy a tanács hamarosan meg tudja hozni a döntését. Éppen ezért fontos, hogy a parlament is döntést hozzon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsadó kollega, majd Brezina kollega. Euh, Igen, a bizottság képviselője meg tudja nekünk mondani, hogy az egyezményben van-e egy egyezmény a pénzügyi összegre vonatkozóan is, ez az egyik, a másik pedig, hogy a fukushimai katasztrófát figyelembe vették-e. Darf ich den Herrn, Sekunde, der Udi hat auch noch eine Nachfrage. Kollege Udi. Odi úrnak van még egy kérdése, tessék. Ha jól értettem, akkor egy felgyorsulás van a tanácsi ütemtervben. Nekünk van-e biztosítékunk arra, hogy a tanács meg tudja ismerni a parlamentnek az álláspontját, és hogy az ütemtervnek lehet-e egy szintetizált változatát elkészíteni, mert ha nem hallgatják meg a parlamentet, akkor minden hiába. Köszönöm, Strómeyer képviselő. Strómeyer úr. Ami az első kérdést illeti, természetesen a tanács célja az volt, hogy a Fukushima-ból eh, Fukushimai események következtetéseit levonja, következményeit levonja, ahogyan erre a bizottság javaslatot tett. A vitam tartalom kérdésével foglalkozott, és nem a költségvetés kérdésével. Ami pedig Udi úr kérdését illeti, persze a tanács nevében nem szólalhatok meg, de a bizottság nevében azt mondhatom, hogy mi nagyon nagyra értékelnénk, amennyiben a parlament véleményében véleménye hamarosan rendelkezésünkre állna, és a tanács ezt figyelembe vehetni. Köszönöm szépen. a kollega, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek a hozzászólását, észrevételeit a hozzászólásokból, és főleg Madurál asszony észrevételeiből, és Herzog Edith észrevételeiből világossá válik, hogy a pénzügyi oldalon sokkal megalapozottabban közelítik meg ezt a kérdést, hiszen a Ekon szakbizottságban is dolgozik. Valóban a Költségvetési Szakbizottság is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mi azonban sokkal inkább a tartalmi kérdésekre koncentrálunk. Ami pedig a további kollégák észrevételét illeti, egyetértek Rübig úrral, hogy az oktatás, a képzés és a továbbképzés normáit egységesítsük az atomenergiában, az a atomenergia területén dolgozó munkatársa képzéséről van szó. Tehát, hogy egységesítsük ezt a képzést, és egyetértek azzal is, hogy tisztázzuk, hogy pontosan mi történt a fukushimai katasztrófa során. az is örvön, örvendetes volna, hogyha a közös kutatóközpont szakértőit meghallgathatnánk, hiszen itt nagyszerű kutatók dolgoznak, és pontos számadatokkal rendelkeznek a sugárzásról, az áldozatokról és az egész balesetről. Érdekes módon a plenárison Ugye a stressztesztről volt szó, az atomenergi, atomerőművek stressztesztjéről, de igazi számadatokról alig hallottunk. Sanovszki kollega és a többiek észrevétele kapcsán hangsúlyozták, hogy folytatni kell a kutatást. Hangsúlyozták, hogy ez a jövőbe való befektetés. Ami pedig a eseményeket illeti, egy valamit szeretnék még kiemelni, a keretprogram nagyon rugalmas, az egyes intézkedések, melyek az Euratom szerződése nyugszanak, szintén nagyon rugalmasak. És így eh, az atomhulladék kérdését is meg lehet vizsgálni. Ezt is kihangsúlyozták a vitában. és a német phasing out kérdése is napirendre került. Ám az, hogy Németország kivonul az atomenergia békés felhasználásából, egyben felveti a kutatás kérdését is. Arra a felvetésre pedig, hogy Franciaországból vásárolnak majd áramot, a németek azt mondhatom, hogy itt más problémák jelentkeznek, például Észak-Németországban nagyon sok szél erőmű van, ám a felhasználók Bajorországban van, vannak. Új vezetékeket kell kiépi, kellene kiépíteni, ám ma északról délre gyakran a cseh köztársaságon keresztül áramlik, ez a sok áram. A magas feszültségi vezetékek teljes terhelés alatt dolgoznak, és bizony néha az egész rendszer az összeomlás szélén volt. Éppen ezért kérem Németországot, hogy az észak-déli kapcsolatot jobban építsék ki. Zsadó kollega észrevételeit nagyon fontosnak tartom. Ő is beszélt az oktatás, a képzés és a továbbképzés jelentőségéről. De itt is nagyon fontos a kutatás. Egy valamit azonban nem értettem. Mégpedig az atomenergiai kutatás orvosi szempontjairól mondottakat. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne úgy új terápiát kialakítani, hogy ne létezzen sugár kutatás. Enen kollega is beszélt arról, hogy a kutatás ugyanakkor a biztonság záloga is. Úgy hiszem, hogy a nemzeti szakhatóságok és szabályozók feladata az, hogy a kockázatokat kiküszöböljék és biztosítsák a megnyugtató működést. Remek kollega repülővel való összehasonlítása tetszik nekem, egyetértek ezzel. Csicseszter kollégával is egyetértek. Tartsunk meghallgatást, és hívjuk meg a legkiválóbb szakértőket. És biztos vagyok benne, hogy Nagy-Britanniából vagy Közép-Európából is eh, szállítható áram, akár Németországba is. Köszönöm tehát az kollégák támogató észrevételeit, örülök, hogy a tanács munkacsoportja konszenzust ért el, előbbre került az ügy a tanács padsoraiban, és remélem, hogy én magam is tudok majd konszenzust elérni az árnyék jelentéstevőkkel az atomkutatás és az EU érdekében. Köszönöm. Köszönöm, a kollega. Megállapíthatom tehát, hogy nem, Angelika Nibler kér még szót, tessék parancsolni. Elnézést kérek, elnök úr, hogyha megszakítom, de a német németországi nem, illetve az atomenergiából való kis, a Németországban egy komplex kérdés. Brezina kollega felvetette a hálózat megterhelését, ha jól emlékszem, ön egyszer Öttinger biztos kérte meg, hogy egy tanulmányt készítessen a hálózat kihasználtsága, kapacitása és az árak összefüggése kapcsán. Tehát még egyszer támogatni szeretném önt er-, ebben és megkérdezem önt, hogy esetleg a szakbizottság adhatna -e ki egy ilyen tanulmányt, vagy pedig Rübi kollégára nézek, hogy a STOA panel adhatna ki egy ilyen tanulmányt. Mindenesetre hálás volnék, hogyha készülne egy ilyen tanulmány. Köszönöm szépen. aufnehmen. Valóban ezt összefoglalhatjuk, tehát először is a napirendi pont kapcsán Megkérjük a titkárságot, hogy az új tanácsi fejlemények fényében ellenőrizze a menetrendünket másodszorban. Kérem a titkárságot, hogy a tegnapi tanácsi munkacsoport eredményét gyorsan beszerezze, mi több valószínűleg ezeknek fényében gyorsan kell dönteni. Hiszen semmi értelme nincs annak, hogy itt erről tanácskozunk, miközben a probléma megoldódott, vagy a tanács döntött. Második észrevétel. Egyetértés rá látszik kirajzolódni arról, hogy a fukushimai kérdésben egy első ö, tájékoztatást szerezzünk be, és hogy a kutatóhelyről hívjunk meg szakértőket, hogy tájékoztasson bennünket a jelenlegi dolgok jelenlegi állapotáról. Harmadsorban pedig Köszönöm Angelida Néblernek és Brezina kollégának az észrevételeit. Valóban írtam egy levelet Öttinger biztosnak, és úgy gondolom, hogy a bizottság legalábbis első lépésben be kellene, hogy mutassa nekünk a saját eredményeit arról, hogy milyen kihatásokkal rendelkezik ez az ügy. Azután, de ezt a koordinátorok ülésén kellene megbeszélni, valószínűleg egy tanulmányt is megbízásba kellene adnunk teljesen mindegy, hogy most Németország mellett vagy ellen vagyunk, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az egyik tagállam döntése energia kérdésben nagy kihatással lehet másokra is. Ezért mondjuk mindig, hogy az energiapolitika egyre Európai válik, és erre fel kell készülni, ennek kihatásai vannak. Például azon nagyon egyszerű, de vitatott kérdésnél, ami a stresszteszt volt hiszen múlt héten a plenárison nem tudtunk a safety of nuclear, tehát az atomerőművek biztonsága tekintetében állásfoglalást elfogadni. Ez nem szabad, hogy még egyszer megtörténjen, hogy ilyen negatív eredményre jussunk, éppen ezért a múlt heti eseményekből fontos, hogy megfelelő tanulságokat vonjunk le. Köszönöm szépen! Akkor ilyen módon döntöttünk, tovább lépünk a következő napi rendi pontra, amelyre nem kerül sor, ez a szavazás, se a tengeri olaj, se a Galileo kérdésében nem szavazunk. Mindenesetre a Galileóban tárgyalások folytak, és ha jól hallom, jó úton haladunk. Először megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Glante képviselő. Valóban a május 31-én tartottuk itt a tisztelt házban a legutóbbi három oldalú tárgyalást a tanács és a bizottság és a jelentéstevő részvételével. Eddig a három oldalú tárgyalásig eh, megállapodásokra sikerült jutni, aztán eh, megegyeztünk abban, hogy az adatvédelem kérdéséről a preambulum bekezdés szól, a Parlament um, a 2016-os éve áttekintését is előírta, aztán a nemzetközi megállapodásokat integráltuk a szerződésekbe, például a pénzügyi támogatások vagy az emberi jogok támogatása. A finanszírozási kérdést um, hevesen vitattuk meg, Ugye a Galileót itt a GPS-el kell összehasonlítani, tehát a jel először ingyenes lesz, de ugyanakkor a bizottságot felszólítottuk, hogy a résztvevők, illetve a harmadik államok költségében való részvételéről gondolkodjon. Számunkra a hatodik cikk a kompleanci és az eszkalációs mechanizmusról szóló cikk volt nagyon fontos. Mit is jelent ez? Azt, amikor a tagállamok nem tudják biztosítani a rendszer biztonságát. Nos, ebben az esetben a bizottság szankciókat szabhat ki, a tanács azonban ezt nem fogadta el, ezt a mi javaslatunkat. Minden esetre a tagállamok szankciós mechanizmust indíthatnak. A négyes cikk a titkos információk védelméről szólt, ez is egy vitatott kérdés volt. Itt a tanács elfogadta mi álláspontunkat ezen információk védelméről, illetve arról, hogy mit tegyünk a biztonsági eljárások be nem tartása esetén. Így nézett ki, tehát ki a tanács és a parlament álláspontja a múltkori három oldalon, és Rajl elnökünk és mi is világosan felszólamoltunk a legutóbbi trialóguson, a vita inkább a bizottság és a tanács között volt. Itt megint a delegált jogi aktusok kérdése körül lobbant ki a vita. Az volt a benyomásom, hogy egy-két tagállam még mintha nem igazán értené, hogy a Lisszaboni szerződésből milyen jogok, sítványok jöttek létre. A nyolcas cikkről volt egy nagy vita, a tanács az eredeti bizottsági javaslatot felpuhította azért, hogy a delegált jogi aktusok elfogadását megakadályozza. Ez érintette volna egyébként a parlamentet is, hiszen a bizottság jogainak megnyírbálása a parlament jogosítványainak aláaknázását is jelenti. Itt nagy vita volt, a bizottság egy mellékletben tett javaslatot arról, hogy milyen kérdéseket szabályozzanak a delegált jogi aktusokkal, végezetül pedig egy kompromisszum rajzolódott ki. A parlament számára is elfogadhatóvá vált ez a csökkentett melléklet, ez a rövidített mellékelet, és eh, ilyen módon a delegált jogi aktusok szerint járunk el. A tanács azt kérte, hogy a bizottság adjon egy nyilatkozatot, hosszú vita volt erről a nyilatkozatról, és tegnap a koreperben sikerült megállapodásra jutni. De megfogalmazásról van szó, tanácsi nyilatkozat megfogalmazásáról, a tekintetben, hogy a bizottság mennyire befolyásolhatja a biztonsági sztenderekben nem tartás esetén a tagállamokat nehezen elfogadható volt a kompromisszum, e, ezért a bizottságnak nagy köszönetet szeretnék mondani, hiszen a bizottság egy komoly lépést tett előre, és azt hiszem, hogy e, valóban itt a Lisszaboni szerződésből eredő jogosítványok e, korlátozása irányába lépett el a bizottság összességében, tehát azt mondom, hogy a tanács, a bizottság és a parlament megállapodásra jutott, és így első olvasat során a jogi aktust el tudjuk fogadni. Tegnap született csak a döntése a koreperben, ezért tehát valószínűleg a végszavazást itt a szakbizottságban június 30-án tudjuk majd lefogadni, utána jön az eljárás jogi szünet, tehát valószínűleg csak szeptemberi plenárisban tudunk szavazni erről a jogi aktusról. Mindenesetre a magyar elnökség elérte, hogy a elnöksége alatt eh, ezt a kompromisszumot kikovácsolják a koreperben. Köszönjük ezt az elnökségnek, nem volt ez olyan könnyű. Nem akarok neveket mondani, de volt egy-két tagállam, aki hevesen ellenkezett, de összességében sikerült elérni azt szeretném mondani még egyszer, amit a három oldalon mondtam. Nem az első oldalas megállapodást tartjuk a legfontosabbnak, de hogyha sikerül első oldalatban megállapodásra, anélkül, hogy az elveinkről lemondjunk, akkor tegyük ezt, de azt hiszem, ez inkább kivétele szabályozás. Köszönöm szépen Galante képviselőnek és a kollégáinknak, a frakció és a titkárság munkatársainak köszönöm a bizottság munkatársainak, itt is vannak, ma kitűnő volt az együttműködés formájában is, és valóban az eredményre büszkék lehetünk, sajnos ma nem tudunk erről szavazni, de ez most már valóban egy eljárás jogé. kérdés, június 30-án tudunk szavazni, és így egy szép eredményt értünk el, és a magyar elnökség jelentős sikert élt el e területen. Merci beaucoup, ezzel tovább léphetünk, ugyanis van itt egy tanulmány. Tegnap foglalkoztatott bennünket ez a kérdés. A földközi tenger térségének dől, déli területén működő energiastratégia. Kérjük az előadókat jöjjenek ide. Okay. If you're ready, then we can start. Ha készen állnak, elkezdjük a munkát. Hölgyeim és Uraim! Energia stratégia a földközi tengeri térség déli részében. Egy tanulmányt adtunk megbízásban. 2011. júniusban eh, döntöttünk erről, nem, 2011 májusában kaptuk az eredményt. Most két szakértő mutatja be a tanulmányt, akiket szeretettel üdvözlök. Nibamel urat és Henri Bussont. Rendben van, jól ejtettem ki, nagyszerű. És most pedig Valamennyien nagy érték, érdeklődéssel várjuk, hogy milyen eredményre jutottak önöké a szó. Yeah, thanks. Yes, thank you. Uh, bonjour, uh, mesdames et messieurs, je vais... Jó napot kívánok, köszönöm szépen, Bernard Duhamel vagyok, és ha megengedik, akkor én franciául fogok szólni, ez az anyanyelvem. És kollégámmal együtt, Henri Possonnal fogjuk uh, ezt a az előadást megtartani, és a különböző ö, fóliákat fogjuk kommentálni. A mediterrán térségetről lévén szó, itt láthatjuk az egésznek a geopolitikai fontosságát. A földközi tenger egy kontinens egységnek a közepén található, ahogy önök is látják, meg lehetősen széles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 Önök is látják, hogy a mediterrán övezet hogyan alakul, és ennek az a célja, hogy lássuk, hogy mely országok vannak itt, illetve mely országokkal kértük, hogy mi együtt dolgozzunk, illetve kértek minket, hogy dolgozzunk együtt. Tehát a mediterrán medencét érinti ez, az Európai Unió természetesen az északi parton van, és a mediterrán, tehát a földközi tenger déli és keleti részén lévő országokról van szó. Az Európai Uniós országok közül nyolc van, illetve 7, de Portugáliát is hozzávettük, mert hát Európa és az Ibér félszigeten van, tehát mégiscsak mediterrán országnak szoktuk tekinteni. Tehát észeken van Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Görögország, plusz Ciprus és Málta, a, ő, náluk a gáz, a Ciprus és Málta esetében még nem érintettek a gáz által. Máltának kevés az esélye, hogy bekapcsolódjon ide, figyelembe véve méretét és az infrastruktúrát, ami kellene egy ö, cseppfolyós ö, gáz terminálhoz. Ciprusban viszont van egy komolyabb projekt, hogy egy bután terminált hoznak, lé, hoznánk létre, ami villamos energiát is szolgálna. Valamint van a tíz déli ország, Marokkótól Törökországig, tehát a Magreb, tehát Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, amelyik most se nem kelet, se nem nyugat, és a Egyiptom, Libanon, Szíria, Jordánia, amely ugyancsak nem mediterrán ország az a szószoros értelembe véve, de mégiscsak úgy vesszük, hogy a masrek része, és vannak további országok, amelyeket érint az a GMP, az a Gas Master Plan, ugyanúgy, ahogy Libanon, Szíriát és Egyiptomot is, valamint két másik ország, amely Törökország és Izrael. Cette carte est sans doute nouvelle pour euh, ez a térkép sokaknak új, és mutatja a mediterrán, tehát a földközi tengert. Miért érdekes ez? Mert valahogy át kell jutni ezen a tengeren. Természetesen a gázvezetékekkel, de olyan projektekkel is, amelyek a az áramszállítást is érintik. És ahogy látjuk, és nem igazán tudott, egyes területeken rendkívül mély a földközi tenger, keleten a sötétkék területek, azok 3000, 3000 méter körüliek, csak anekdótaként, 5000 méter mélysége, a maximális mélysége a földközi tengernek. Ez olyan természetes akadály, ami nem elhanyagolható. Hogy ezt a bevezetőt befejezzük, az, hogyha összehasonlításokat akarunk tenni észak és dél között a földközi tengerre esetében, akkor azt mondhatjuk, hogy demográfiai szempontból jelenleg körülbelül elég jól összevethet lakosságszám van, 200 millió mindkét oldalon. Ugyanakkor a földközi tenger déli területénél a demográfiai növekedés majdnem négyszer akkora, mint északon, tehát 3,6-szer gyorsabb a lakosság növekedése. Ami az energiafogyasztást illeti, az energi- a villamos energiafogyasztás egyfőre eső számítva, körülbelül négyszer annyi éjszakon, mint délen. Itt megvannak a számok, ezek globális számok, országonként szórás van, különösen délen. Egyetlen egy ország van, amelyik igazán összehasonlítható az északi országokkal, ez Izrael. De az összes többi ország esetében, például Marokkóban, nagyon gyenge az 600 kWh fejenként körülbelül. Igen, akkor csak néhány szó, számot mondanék, nem akarom önöket számokkal elaltatni a gáz esetében, mert Bernár inkább a villamosenergia és a megújuló energiákkal, illetve haték, gáz, energiahatékonysággal foglalkozik, jó magam pedig inkább gáz és olajjal. Azt kell látni, hogy a gázfogyasztás 2009-es adataink vannak, akkor készítettük a jelentést, még nem így voltak ismertek a 2010-es adatok, de a mediterrán térségben, az európai mediterrán térségben körülbelül a gáz a felét teszi ki az összes Európai Uniós importgáz mennyiségnek. Miért? Mert az Európai Unióban azt mondhatjuk, hogy Ellentétben sok egyéb nyersanyaggal az tartalékok és a termelés északon található. Tehát a nyolc déli Európai Uniós mediterrán országban egyetlen egy ország van, amelyik valóban jelentős gáztermelő, ez Olaszország, de egyébként a déli országokban, az Unióban nincsen annyi gáz mennyiség, mint az északi országokban, például Nagy-Britanniában, Németországban, Lengyelországban, és akkor még Hollandia, amelyik egyébként egy jelentős export, ex, importőr. Tehát a függősége a dél-európai országoknak az import tekintetében meglehetősen nagy, 95 százalék, ez azt jelenti, hogy 95%-a az elfogyasztott gáznak ezen országokban az importból származik, és ez a szám csak növekedni fog, mert mindannak ellenére, ami az Európai Uniós országokban történik, a gáztermelés csökkenőben van. Már jelenleg is szinte teljesen leállt például Spanyolországban, Franciaországban, csak Olaszország marad. Tehát néhány év múlva azt lehet majd mondani, hogy az dél-európai országokban elfogyasztott gáz az teljes mértékben importgáz. Itt van az előadásunknak a tervezete. Szeretnénk rövidesen, röviden emlékeztetni az e- Európai Uniós politikákra. Utána megvizsgáljuk a villamosenergiát, a gázt, és a végén pedig több ajánlást kívánunk megfogalmazni, amik a tanulmányból következnek. Hát először is nézzük az Európai Uniós politikákat. Ja, Oui, alors bon, ce, ce, ce, sont des, ce sont des grandes lignes, vous les connaissez. Hát ezek a fő vonalak önök legalább olyan jól ismerünk, mint mi, vagy még talán jobban is, csak azt szeretném ebből kiemelni, ebből az első fóliából, hogy az egyik közelmúlt belé irányelv eredménye az, hogy létrejöttek az úgynevezett ENSO E és G-k, ezek a European Network for Transmission System Operators, tehát az Európai Hálózat üzemeltetői rendszerek, az E és a G rendszerekről van szó, infrastrukturális terveket készítettek az egész Európai Unióra, és ezeknek már van egy első úgynevezett masterplanja, ami tíz évet ölel fel. Ezek tíz éves tervek, minden két évben ezek megújításra kerülnek, felővizsgálatra, általában a páros évek végén történik ez, a 2008 végén volt az és a 2010-ben volt az első felővizsgálat. A prioritásokat illetően ami fontosnak tűnik ebben, 2010-eshez viszonylag új, ez a megerősítése a külső dimenziónak, és az, hogy az Európai Unió egy integrációt szeretne nem csak az Unióra vonatkozóan, hanem az energetikai piacokat délel együtt. Tehát egyrészt egy regionális integrációját az energetikai piacnak, piacnak, és azt láttuk, hogy erre van egy péld, vannak már példák, az energetikai piacok és a dél-mediterrán piacok között. Tehát ez egy nagyon érdekes ö, ö, térkép, mert nagyon jól mutatja, hogy mi az, ami nem történt meg mindeddig. Tehát lehet látni az energetikai koridorokat vagy folyosókat, ahol az energiaszállítás megtörténik egyfelől Európán belül, és ezzel e, meg, ez megerősíti az egységes piacot, és ugyanakkor a kevésbé jól ellátott országokat lehetővé teszi, hogy forrásokhoz jussanak olyan országokból, amelyek szomszédos országok, illetve az energetikai koridorokat láthatjuk az Európai Unió és a mediterrán térség déli része között. Ezzel kapcsolatban egy van, amiről majd még fogunk beszélni, ez az úgynevezett déli koridor, amelyik a közel-keleti forrásoknak a, és észak-afrikai forrásoknak teszik lehetővé Európa elérését délről és keletről. és a nyugati koridor, amíg pedig a villamosenergia cserét teszi lehetővé. Tehát a politikák, az európai politikák közül a megújuló energia irányelvet érdemes megjegyezni. Ez konkrét célokat fogalmaz meg, tehát hogy 20% legyen 2020-ra a megújuló energia aránya. Az észak-déli kapcsolatból a 9-es cikket kell kiemelni, ami körül egyébként elég sok a vita, azt irányozza elő, hogy közös projekteket lehetne létrehozni a tagállamok és harmadik államok között, és ez lehetővé tenné, hogy jelentős megújuló energia kerüljön felhasználásra a déli országokból. Ez végül is az, annak az eredménye, hogy az európai célkitűzések könnyíthetik a megújulható, megújít, megújuló energiáknak a felhasználását a déli országokban, például Marokkóban, Szíriában, eh, Egyiptomban. Ami a villamos energiát illeti, a lehetséges koridorok a energia exportra itt láthatóak nagyon globálisan feltüntetve. Ez egyrészt a Magreb országokat érinti, tehát Algéria, Mar- Marokkó, Tunéziát, valamint kapcsolat van Spanyolország irányába, ez már működik, és a tervezett olasz kapcsolatok vannak itt. Ez elsősorban Tunézia és Olaszország között lenne, illetve lehetséges kapcsolat még majd meg kell nézni, hogy mi az, ami akadályozza ezek pedig a mediterrán térség keleti országai és a Balkán között. Tehát Európai Uniót a Balkánon keresztül kötni, kötni ez össze a forrásokkal. Az összes mediterrán térségbeli összekapcsolás az úgynevezett mediterrán gyűrűt, a medringet képezi, és itt láthatjuk, hogy északon 2008-as adataink vannak, ezek gigawatt órában megadott számok, és délen, amikor összehasonlítjuk ezeket, akkor ezek sokkal kisebbek. És amit délen láthatunk, ez ezeknek a kapcsolatoknak a széttörteltsége. Három pólus van, van egy Magreb pólus, amelyet elvág a Tunézia-Líbia kapcsolat, amelyik nem túl jó. Van egy Egyiptomra központosított pólus, és török pólus. Ez integráltabb már jelenleg is az európai összességbe, és ugyanakkor ezt is elvágja az egyiptomi pólussal való kapcsolat, és még nem szinkronizált ez a kapcsolat Szíriával. Agissant euh, du pôle maghrébin. Ha a magrebi pólust vizsgáljuk, akkor itt láthatóak a különböző kapcsolatok, amik a három ország és Spanyolország között egy kettős kapcsolat van, ami fo- ö, szállítja Marokkóba a ö, villamosenergiát, Marokkó főként villamosenergiát importál, ö, exportálni gyakorlatilag nem exportál Spanyolország felé, és vannak összekapcsolások, amik lehetővé teszik Marokkó, Algéria, Tunézia közötti cserét, és itt is azt látjuk, hogy Líbiával ugyan a kapcsolat létezik, de nagyon gyenge, és valójában nagyon rosszul is működik. A török energiapólus esetében három kapcsolat van Görögországgal és Bulgáriával. Itten a kapcsolatok, a villamos kapcsolatok szinkronizálása Görögország, Bulgária és Törökország között, vagy mondhatjuk úgy, hogy a Balkán és Törökország között folyamatban van, 2012-re fejeződik be a szinkronizálás, és a követelmény ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az, hogy a szinkronizációnak Szíriaországgal, Szíriával meg kell szakítani a szinkronizációt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2015 körül, vagy azt követően a kapcsolat Törökország és a mediterrán térség egyéb részei között meg fog valósulni. Ez az a síma, amiben Egyiptomot is látjuk. Egyiptomnak stratégiai helyzete van, tömege 85 millió lakossával, egy elég erős növekedéssel, nagy energiaigényel és egy teljes körű, komplett energetikai hálózattal nagyon jelentős igényei vannak. Tehát mindenképpen el kell látni Egyiptomot is. Van lehetőség arra, hogy a Nílus medencéjéből további energiát biztosítsanak. Ugyan vannak problémák Etiópia és Egyiptom között, ugyancsak van lehetőség az ellátás biztosítására az öbölországokból, de itt is vannak problémák lehet, hogy ez nem elégséges. Ugye azt tudni kell, hogy Egyiptomnak a demográfiai növekedése rendkívül erős, és 150 millió lakosa lesz 2050-re, ami nagyon jelentős, és ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani, mert ez a demográfiai növekedés a városok növekedésével jár, a városoknak vízre van szükségük, és a vízellátás az jelenleg problémát jelent. A víz ellátás biztosítása is komoly energiafelhasználást igényel. A Magreb, a három Magreb ország, amelyeknek a regionális fejlődés szempontjából a legnagyobb potenciáljuk van 2020 körül. A Spanyolországgal a kapcsolat megháromszorozása, Olaszországgal való kapcsolat létrehozása nagyon fontos. Vannak előre haladottabb projekt, projektek is Tunézia és Olaszország között. Ezt 2016-ra tervezik megvalósítani. Vannak ennél távolabbi projektek, Algéria és Olaszország között, Szardinián keresztül, amik ugyancsak egyelőre még a terv állapotában vannak és azt is várhatjuk, hogy az piacok integrálása is felerősödik Tunézia és Algéria között, illetve Európával, miután Európa törekszik a Magreb villamosenergia piac integrálására. Első eredménye ennek e, tavaly volt egy ilyen irányú nyilatkozattal, ami a három ország integrálására irányul, és a három ország összeült Algírban az Európai Energiabiztossal, és a, az értekezetek is tovább mentek. Brüsszelben, októberben volt egy ülés, illetve áprilisban Algírban. A mediterrán napenergia terv az a megújuló energiáknak a része, ez megoldja a növekvő energia igényeit a déli országoknak. Egy olyan tervez, amiben 20 gigawatt további energia lenne megújuló energiából, fotovoltaikus megoldással, napenergiával, tehát termikus napenergiával, úgynevezett koncentrált napenergiával, illetve szélenergia is ide tartozik. A szélenergia a téli országok között egyenlőtlenül oszlik meg, a főbb központok Egyiptomban és Marokkóban találhatóak, de van szélenergia, vagy legalábbis lehetséges a szélenergiai megoldás Tunéziában is, bár keves, kisebb mértékben. Az egyik célja a déli napenergia tervnek az, hogy a szabályozás is nagyjából hasonló legyen, közel legyen egymáshoz, tehát hogy lehetővé váljon a megújuló energiáknak az alkalmazása, és a magánérdekeket is be lehessen vonni úgy, hogy a beruházók, magánbefektetők támogassák ezt a fejlődési, fejlődést tehát a, az integrált piac fejlődése irányába megyünk, ez egy euromediterrán villamosenergia piac lenne, mert az a lényege, hogy ennek a villamosenergiának egy része eljuthasson Európába. Ez feltételezi ugyanakkor azt is, hogy technikai problémákat is meg kell oldani a, a napenergiánál, ami ugye abból adódik, hogy a napsütés csak a, na, a nap 24 órájának egy részében van, és ezt a kiesthet időszakot valahogy át kell hidalni. Ezt energiatárolás útján lehet megoldani, erre vannak műszaki megoldások. A német kezdeményezés a desertek a D2-i, ezt 2009-ben indították el, nem sokkal az európai irányelv után. Ez egy nagyon ambiciózus irányelv, amelyik azt irányozza elő, hogy először is egy 100 gigawatt termelést irányoz elő 2050-re, egy olyan beruházással, ami körülbelül 400 milliárd euróra becsültek első körben. Ez a kezdeményezés nagyon sok sivatagot ölel fel, mert elsősorban a sivatagokban van jövedelmező, megtérülő napenergia, és ezt kíséri egy másik kezdeményezés, mert ezt a villamos energiát, utána ö, szállítani kell, át kell juttatni a földközi tengeren, hogyha Európába akarják exportálni. Ez pedig a Megrib, Medgrid, ö, ami egy francia kezdeményezés, közel múltban került ez megfogalmazásra néhány hónapja, és meg, ez gyakorlatilag egy megvalósíthatósági tanulmány arra, hogy a magas feszültségű ö, szállító vonalak hogyan tudnak egyenárammal átjutni az, a földközi tengeren. 2013-ra várható ezeknek a véglegesítése. További fontos aspektus az európai politika és a déli országok energetika politikája szempontjából az energetikai hatékonyság növelése. Láthatjuk, hogy ez az energetikai hatékonyság javul az északi országokban, a déli országokban is, de azt tapasztaljuk, hogy a déli országokban sokkal gyengébb a haladás, mint az északi országokban. Tehát jelentős erőfeszítésekre van még szükség, és ezt támogatni kell a déli országokban megfelelő jogszabályokkal. Ezek az országok elkezdték ezeket a jogszabályokat megalkotni. Marokkó, Tunézia, Jordánia és Izrael is ide tartozik. Izrael egyébként meglehetősen előre haladott a e területen hová jutunk ezzel az energetikai fejlődéssel. Az elképzelés az, hogy egy szuperhálózatot hozzunk létre az Európai Unió és a közel-kelet országa és Észak-Afrika országai között, aminek az alapja lenne egy mediterrán napra épülő terv, és ez feltételezi azt is, hogy át tudunk jutni közvetlen összekapcsolással a földközi tengeren, anélkül, hogy meg kellene kétszerezni, háromszorozni az átmenő vezetékeket, például a Gibraltári szorosban. Tehát ezek magas feszültségű, egyenáramú vezetékek lennének, hosszú távon, és ezek gyakorlatilag ilyen központok lennének. A probléma az mindig az, hogy a kieső időszakát a megújuló energiának, akár szél, akár napenergiáról van szó, mert a szélenergia nem ennyire fontos, bár vannak figyelemre méltó lehetőségek, például a Suezi öbölben, Tehát ez az energiát jobban lehet kezelni, hogyha integráltak a hálózatok és nagyok a hálózatok. Tehát egy ilyen gyűrű irányába haladunk, valahogy így nézne ez ki a különböző összekapcsolásokkal észak, délről északra, illetve északon pedig Olaszország és a szomszédos országokkal. Olaszország olyan ország, amelyik nagyon sok energiát importál, illetve cserél. Most akkor nézzük a gázt. Oui, euh, alors pour, le, pour le gaz, les, les, les, problèmes sont tout à fait... Gáz esetében egészen mások a problémák, amit láttunk a villamos energiánál, ahhoz képest ö, a termelési és szállítási kérdések vannak. A gáz esetében a tartalékok megvannak, nem Európában, de vannak tartalékok. Itt alapvetően azok a kérdések vetődnek fel, amiket meg kell oldani az Európai Uniók. Ezek szállítási és ellátásbiztonsági kérdések. Először is itt láthatnak egy térképet, ami megint csak érdekes, mert látható, hogy a fő exportőröknek mik a befolyásolási övezeteik, Európa irányába jövő exportról van szó, a nagy narancsárga jobboldalt ez Oroszország, a zöld nyugaton, amelyik mondhatjuk úgy, hogy a algír import, és a kéken, levendula kéken, ez pedig a Norvégiából és és Hollandiából származó gáz. Azt láthatjuk, hogy hát Oroszország óriási, a négy nagy szállítója még mindig Európának, e, Oroszországban található. Tehát nem egészen pontos ez a térkép, mert hogyha például Olaszországot nézzük, akkor olyan, mintha teljes mértékben Oroszország látná el, holott Líbia és Algéria most már sokkal jelentősebb. A gáz esetében a kérdés, hogy hogyan szállítható a gáz, alapvetően gázvezetékkel, illetve a cseppfolyós gáz is ide tartozik. Tehát itt vezetékkel, és vannak a meglévő kapcsolatok, három vezeték van, amelyik összekapcsolja Libiát a Dél-Európával, Algéria, Marokkon keresztül érkezik Spanyolországba, a másik kettő is Algériából jön, de Olaszországba érkezik. Szicílián keresztül, is van egy harmadik, az a kis zöld oldalt, ez a legújabb, amelyik Libiából szállít gázt. A tervek között szerepel két projekt, ezek még nem működnek, még nem üzemelnek. Az egyik közvetlenül Spanyolország és Algéria között megy, a vezetéket már lefektették, de még nem működik, nem üzemel, mert miután a piac a válság idején 2009-ben összeomlott, a spanyolok nem igazán találnak vásárlott az import gázra. A másik pedig a Szardinia és Korzikán keresztüli vezeték, ez pedig Algéria és Olaszország közötti szállítást oldaná meg. A gáz esetében három fő problémát találunk. Az egyik probléma az, hogy biztosítani kell egy fő célt, a gáznál ez pedig az ellátás biztonsága. Ez tulajdonképpen a leitmotívja az egésznek, hogyha ami a gázt illeti, mindenképpen biztosítani kell az ellátás biztonságát az Európai Unió számára, mert ahogy láttuk, egyre több lesz az importgáz, és ez különösen igaz Dél-Európa esetében, mert láttuk, hogy ott már jelenleg is 95%-át a gáznak importból biztosítjuk. Tehát nagyon fontos ezért az ellátási források diversifikálása. Hogyan lehet ezt elérni? Azt tudjuk, és nagy mértékben a gazdasági technikai fejlődése oldotta meg a cseppfolyós gáznak. A vezetékek nem igazán kiválthatóak, de a cseppfolyós gáz egy termelési forrástól hajón elszállítható valahova Európába. Ez nagyon fontos Európa ellátása szempontjából. És most körülbelül 15 olyan ország van, amely gázt szállít Európába, míg a 80-as években maximálisan körülbelül 6 körül volt. Oroszország, Norvégia, Hollandia, illetve Nigéria volt, amelyik kezdi. Az ellátás diversifikálása már folyamatban van, azonban ez nem elegendő. Miért nem? Azért, mert a gázra az igény folyamatosan növekszik, még akkor is, hogyha éves százalékban nem olyan mértékben, mint korábban az alternatív források előtt volt, de ne feledjük el, hogy Európában a gáznak egy nagyon nagy mennyisége villamosenergia előállítására szolgál, tehát a kombinált ciklusú erőművekben használják fel. Tehát a növekedés nem olyan erős, mint eddig volt, de mégis új forrásokat, ellátó forrásokat is kell keresni. És a mediterrán térségnek a déli és keleti része, ez az egészen Irakig, Iráni, Káspitóig mehet el, ezek a privilegizált források. Akkor egy rövid séma arra vonatkozóan, ahol láthatjuk a jelenlegi terveket, hogy hogyan lehet a földgázt eljuttatni a földközi tenger keleti részéről Európába. Itt a probléma következő két nagy projektet látunk, a Nabucco, a piros vonal, ezt támogatja az Európai Unió, vagy Azerbajdzsánból, vagy Irakból, vagy Iránból szállítana gázt, attól függen, hogy a politikai feltételek ezt lehetővé teszik-e. Ez köz, kelet vagy közép-európában érkezne. É áll, ahol a, ami Magyarország-Ausztria határ állomása. Ezt két évvel ezelőtt egy másik projekt, orosz, olasz, amiben aztán bekapcsolódtak a franciák is, ez pedig a Fekete-tengeren keresztül vezető vezeték Oroszországtól Bulgária irányába, és van még két másik projekt, ami kisebb, Görögország és Olaszország között, ahol ugyancsak azerbajdzsáni gáz lenne Olaszország felé, illetve Észak-Európa felé. A probléma az nem a, az a probléma, hogy nincs projekt, hanem az, hogy egy kicsit túl sok probléma is van. A két nagy projekt, a Nabucco és a South Stream, a földközi tengeri, ezek önmagukban ki tudják elégíteni a potenciális keresletet a Európában még nagyon hossz, sok évig. Mi a probléma? A probléma valójában stratégiai probléma, és ez nagyon fontos, ezt majd látni fogjuk, ez a legfontos, legnagyobb probléma. A Nabucco, amelyik az első projekt volt, és szerintem ennek van több értelme, de tulajdonképpen elegendő a több évig, hogy az ellátást biztosítsa, és kisebb kiegészítésekkel ez működő. A probléma az az, hogy Oroszország természetesen, amelyik a legnagyobb gáz szállítója Európának, meg elindította a saját South Stream projektjét, amivel gyakorlatilag halára ítélte a Nabucco programot, és Európa irányába további vezetékek kellenének Irakból, Azerbajdzsánból. Tehát ez a projekt tulajdonképpen versenyzik a Nabucco projekttal, és a döntések tudomásom szerint még ugyan nem születtek meg, de kétségtelen, hogy egyel több van, mint kellene. Hogyha igazán diversifikálásról beszélünk az ellátási forrást illetően, tehát valódi forrás diversifikálás, akkor az egyetlen, amelyik a diversifikálást biztosítja, ez a Nabucco projekt. Akkor a következő probléma, ami vel Európának szembe kell néznie, az ellátás biztonságá nagyon jó, hogy ezt biztosítani kell, de azt is meg kell nézni, hogy az, a szállítóországoknak hogyan növekszik az igényük. Eddig ez nem igazán került figyelembevételre Európában. Tehát ahhoz, hogy Európában megfelelő gázfejlődés legyen, ahhoz az is kell, hogy a déli országokban is legyen fejlődés. Ugyanakkor a déli országok, amelyek már eddig is szállítanak gázt, nagy többségükben az öböl országokat eltekintve nagyon népes országok, feltörekvő országok, akinek van saját növekedésük, és egyre inkább a lakosság, a helyi lakosság és a helyi ipar nyomást gyakorol rájuk, hogy több energiát kérnek, mert több energiára van szükség a szociális jóléthez, az iparhoz, turizmushoz, és ehhez energia és energia kell. Két éve egyértelmű, korábban ez nem így volt, de körülbelül két éve valóban látens konfliktus van, ami előbb-utóbb robbanhat, az két opció van ezen országokban. Mi a jobb? exportálunk gázt Európának, és ebből lesz deviza, vagy pedig a saját fejlődésünket biztosítjuk, és mert a kettő együtt nem biztos, hogy biztosítható. Ezen konfliktusoknak a megnyilvánulása politikai, szociális konfliktusokba torkolhat, ha nem feltétlenül lesz ezekből olyan forradalom, mint Algériában vagy más országokban, de az egyik, ami Egyiptom, ahol 2008-ban felfüggesztették, befagyasztottak minden további gázexportot, nem csak a természetes európai piacok irányába, hanem a szomszédországok irányába is, olyan országokba, amelyekkel például Jordániába, Szíriába, Libanonba voltak érvényes szerződések, ezeket befagyasztották, és Algériában, ahol az energiapolitika, ami nagyon sokáig Sarukiri miniszternek volt a programja, aki múlt évben leköszönt, egy új konzervatív politika váltotta ki, amelyik az export ellen van, az új energiaminiszter ezt a vonalat követi. Tehát, amikor mi európaiak azon gondolkodunk, hogy hogyan lássuk el Európát, jogosan ezen gondolkodunk, azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen hogy ezen országokban is megvalósuljon az energiaellátás biztonsága. Most ez egy technikai rész, de ez is nagyon fontos. Ahhoz, hogy a déli országok, a potenciális szállító országok, amelyek már jelenleg is szállítanak, vagy potenciálisan lehetnek szállítók, hogy a saját fogyasztásukat és az exportot is biztosítani tudják, ehhez előre látható kell, hogy legyen hosszú távon az ebből származó bevételük. Eddig az egyetlen megoldás, ami eddig is volt, és ami a gáz fejlődését megalapozta Európában, hogy nem csak technikailag, hanem gazdaságilag is legyen egy fejlődés, ez azt jelenti, hogy hosszú távú szerződéseket és indexált, az olajra indexált árakat alakítottak ki. Miért? Mert a gáznak egy része az kapcsolódik az olajhoz, ebben van bizonyos logika, ugyanakkor egyre több olyan gázforrás van, ahol tiszta gáz van, akkor miért kapcsoljuk a, ennek a gáznak az árát az olajárához, nincs igazán ok erre. Valójában van egy alapvető ok, nevezetesen, hogy az üzemeltetők a déli országokban, valamint a nemzetközi, európai és amerikai üzemeltetők is ugyanazon a vállalatok keresik a gázt és az olajat. Ezen a vállalatok ugyanakkor csak akkor tesznek jelentős beruházásokat, illetve fordítanak a gázkutatásra, hogyha ugyanannyi jövedelemre tesznek szert, mint hogyha olajat találnának. Mert hogyha nem, akkor inkább olajat keresnek másút. Tehát ezért sajnos, még akkor is, hogyha nem igazán logikus a dolog, nem feltétlenül szükséges, de valószínű, hogy a hosszú távon a gáz és az olaj olaj ára szorosan kapcsolódni fog egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy ha 150 lesz a hordonkénti ára az olajnak, akkor arányosan a gáz ára is magasabb lesz, még akkor is, hogyha valamennyivel olcsóbb, mert a gáz feldolgozási ára kevesebb és a hosszú távú szerződés pedig azért szükséges, mert előre jelezhető, biztos jövedelemre van szükségük ezeknek az országoknak, illetve a beruházók sem hajlandóak nagy beruházásokat és kockázatos beruházásokat tenni, akkor, hogyha nem biztosított hosszú távra a jövedelmük. És most az elemzés végéhez érünk, ahol jönnek az ajánlások, a munkánk eredménye alapján fogalmaztuk ezt meg. A villamos energia esetében és az energiahatékonyságban a megújítható energia és az energiahatékonyság az, ami szóba jöhet. Például Marokkóban létrejöttek ilyen szervezetek, például a megújuló energiára, és aztán a Nemzeti Energiagazdálkodási Központ Egyiptomban létrehoztak egy Energy Efficiency Agency nevű szervezetet, Jordániában és másod is léteznek ilyenek. Másik ajánlás, hogy az Elenát a European Local Energy Assistance, eh, tehát Európai Helyi Energia Támogatás Szervezetet például eh, építési költségeket, egyebeket terjesszünk ki, mondjuk eh, jöjjön létre egy Medelena, amit az Európai Beruházási Bank támogatásával lenne megvalósítható. Másik lehetőség a regionális együttműködés keretében. Vannak stratégiai partnerségek, amelyek hozzákapcsolhatók a főbb energiapólusokhoz, Magreb országokban például. És ahelyett, hogy egy Európai Uniós politikát folytatnánk X európai országgal, egy, egy pólus támogatnánk, ami a ma, úgynevezett Magreb pólus lenne, amit egyetemen meg kellene még erősíteni ahhoz, hogy a, a szabályozás konverziója megtörténjen a villamos energia ágazatban, és legyen egy bizonyos konverzió a közeledés az európai szabályozáshoz is. és ez a regionális fokozott együttműködés lehetővé tenné a megújuló energiáknak is a jobb felhasználását, ugyanis ez a megújuló energiák kieső időszakait is segítene áthidalni akkor a nukleáris energiával való ajánlásaink tudom, hogy vitát váltanak ki, mindazonáltal tudom, hogy a déli országok erre gondolnak, például Egyiptom, nyolc nukleáris erőművet tervezett, ez Fukushima előtt volt, hogy most mi van, és milyen egyéb megoldással lennének ezek kiválthatóak az első energi- Aldabárban kellene megnyílni az első atomerőműnek, hogy Egyiptom ezt felülvizsgálja-e vagy sem, azt nem lehet tudni az is lehet, hogy energia elmegy a nukleáris energia irányába. Más országok, mint Marokkó is gondolkodik ezen, bár van szél és napenergia terve is, de Marokkó úgy tervezi, hogy 2030 körül az energia 7%-át nukleáris energiából fogja előállítani. Tehát a déli országok nem mondtak le a nukleáris energiáról, tehát ezt is figyelembe kell venni, felhívni a figyelmet a biztonsági kérdésekre, és a megfelelő tanácsokat megadva nekik. Ez egy eléggé bonyolult problematika a nukleáris energia esetében. Alors, en ce qui concerne le gaz. Oui, pour ce qui est du gaz, c'est évidemment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 euh, au niveau de la Grèce partant vers l'Italie, ce qui fait qu'on a une couverture excellente euh, d'une grande partie de l'Europe euh, directement grâce à, à, à ce projet. Euh... Hála ennek a, ö, euh, a lehetőségek vitathatatlanok. Amit elmondhatunk, az az, hogy a közös politikája az energiának oda vezetne, hogy a különböző üzemeltetők valamilyen módon jó lenne, hogyha lenne egy közös hatóság, Európai Energia Hatóság, amelyik a döntéseket többségi alapon, de meg tudná hozni. Amíg nincs egy közös energetikai politikánk, egy közös hatósággal, egyetlen közös hatósággal, addig szerintem nem fogunk tudni eljutni ahhoz, hogy biztosan meglegyen az energia ellátás biztonsága. A tehát ez úgy gondolom, hogy a, az anyag egy jó anyag, a, a rendelet egy jó anyag, a 2010-es, mert jó intézkedések vannak benne, jól átgondolt, jól megfogalmazott elemek vannak, de ami szerintem fontos, nagy többségében azon intézkedések, amelyeket megvalósít a rendelet, ezek ugye kötelezőek és szükségesek lesznek, és főként olyan ö, problémákat ö, kell, hogy áthidaljunk, amik egy vagy több európai országban vetődik fel gázszállítás, illetve gáztermelés vonatkozásában. Tehát ki kellene terjeszteni ezen intézkedéseket, és meg kellene nézni, hogy ö, ha kívül, az Európai Uniós határokon kívül vannak ellátási gondok, akkor ezt hogy tudjuk áthidalni, tehát ezt is meg kell oldani. ugyancsak ebbe az irányba hat, a forrás diversifikálásra építve, hogy mindenképpen nagyon fontos, vagy legalábbis hasznos lenne a nagy projektek, például itt elsősorban a vezetékek építésére gondolok, nem csak a gázra, de lehet, vonatkozhat ez a villamosenergia szállításra, vagy a vasút, vagy közutak megépítésére is, mert ugye több tíz év kell itt az infrastruktúrák kiépítéshez, hogy ezt a lehető legcsökkenthető legyen, hogyha egy ilyen eljárás streamliningot tudnánk elérni, hogy az infrastruktúrák mondjuk 5 éves távlatban tudnánk vizsgálni, az nagyon jó lenne. Ez egy jelentős erőrelépést jelenthetne. Végig gondolhatnánk egy olyan megoldást, ami Franciaországban van, gondolom nem csak Franciaországban, hogy közhasznúsági nyilatkozatot kellene tenni, hogyha egy projektet közhasznúnak nyilvánítanak, akkor az eljárások, amik ennek a megépítését lehetővé teszik, kötelezőek lennének, és mindenkire, vonat, mindenkire nézve kötelezőek. A harmadik dolog pedig ugyancsak nagyon fontos, ez alapvetően politikai és technikai, hogy a piac önmagában nem fog mindent megoldani. Van egy dolog, ami engem nagyon zavar, a különböző európai jogszövegekben, hogy a pia, mindenki úgy gondolja, a piac majd mindent megold. Szerintem ez nem így működik. Olyan stratégiai termék esetében, mint az energia. Több milliárdok kellenek egy infrastruktúra megvalósításához, szerintem a piac nem tud mindent megoldani. Itt is például az enszoknak a létrehozása ezt bizonyos mértékig meg tudja oldani, de itt is egy kicsit tervezésre és autoritásra is szükség van, és ezért szükség van egy európai energetikai politikára. Franciaország a 60-as, 70-es évektől tervhivatallal működik, egy kicsit mindig azt szokták mondani, hogy a szovjet rendszerű. Természetesen nem erről van szó, nem egy szovjet típusú tervezésről, de mégiscsak fontos lenne, hogy Európa megvizsgálja azt, hogy mégis nem kellene egyrészt nagyobb autoritás és ugyanakkor nagyobb fokú tervezés, stratégiai tervezés az energia területén. Ami a villamosenergiát és a gázt illeti, ugye egy árreformot nagyon komolyan meg kell fontolni. A villamosenergia ára jelenleg szubvencionált, tehát sokkal alacsonyabb, mint amennyinek lennie kellene. Az árakat a helyükre kell tenni, hogyha az ágazatot egészségessé akarjuk tenni, és az energetikai politikáknál is egy konvergenciára van szükség regionális és összességi szinten egyaránt. A reform eredményeként az úgynevezett demand side managementet kell, tehát kereslet managementet kell megvalósítani. Ez a feltételező, hogy nagyon jól kell ismerni a keresletet és annak alakulását. Csak néhány szót tennék hozzá, már erről is volt szó, beszéltünk róla. Az energiapiac integrálása a földközi tenger déli részén lévő országok bevonásával. Ez néha nagyon nehéz történelmi okok miatt, politikai kapcsolatok miatt például a Magreb esetében, Algéria, amelyikben nagyon sok a szénhidrogén, más államoknál nincsen annyi, de már vannak olyan jelek, amik ebbe az irányba mutatnak. Tehát például Algériában, ahol nagyon sok a gázforrás, és még hogy a saját magának is nőnek az igényei, Marokkot, Tunéziát még évek, évtizedekig el tudja látni, Marokknál, Marokkóban viszont nem igazán ö, ö, fejlődött a gázipar legfeljebb abból a járulékból, amit a ö, portugál és spanyol fogyasztók fizetnek. De hát Tunézia esetében ö, is kicsi a kereskedelmi forgalom, de nagyon korlátozott mennyiséget jele, jelent a, ahhoz a mennyiséghez képest, amit Tunézia képes lenne megvásárolni Algériától. Tehát itt vannak lehetőségek abban az esetben, hogyha politikai problémák megoldásra kerülnek. A masrek országokban az Európai Uniónak köszönhetően megvan ez a Euro-Arab Masrek Gas Master Plan, amelyik egyrészt Európa szándékát fogalmazza meg, és a Masreb országoknak a szándékát, hogy nyissanak Törökország és Irak felé is. A probléma az az, hogy a lehetséges szállító Egyiptom egyelőre befagyasztotta a gáz exportját, és ennek az egyik megnyilvánulása ennek a az arab ö, olajvezeték Egyiptom, ö, Szíria, Le, Libanon és, és Jordánia között egyelőre nem működik, és csak ö, a kapacitásnak 25%-a ö, kerül kihasználásra. De hát legyünk optimisták, hogy majd ez a szíresemények meg, megoldódnak, és hogyha Libanon és Szíria közötti feszültségek is megoldódnak. Végezetül az utolsó ajánlások, ami a, az Európai Uniónak azt a képességét érinti, hogy létrehozza a mediterrán projekteket. Egyfelől biztosítani kell, hogy az MSP, a mediterrán napenergia terv kellően kerüljön irányításra, mert hát jelenleg azért eh, vannak vele problémák. Az irányítást a főbb érintett felekkel közösen kell megoldani a mediterrán országokkal, illetve az Európai Unió Bizottsága, a barcelonai titkárság és a Világbank közösen kell, hogy lépjenek el kellene indítani a különböző elemzéseket, hogy az úgynevezett mediterrán gyűrű, ez a medring megvalósulhasson. Ez feltételezi azt, hogy műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket kell készíteni arról, hogy ezt a fizikai akadályt, a földközi tengert hogyan lehet leküzdeni. Elnézést, hogy egy kicsit hosszúra sikerült az előadáson. köszönjük. Köszönöm szépen ezt az előadást. Valóban igen részletes volt, és minden tényről szólt. Egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még kérdés. Madurell asszony. De hát már nincs is itt Madurell asszony, hogy akarhatna kérdezni. Grosztett asszony, tessék parancsolni. Csak két szóban. Kétségtelen, hogy rendkívül érdekes volt ez az előadás, de nagyon jól mutatja, hogy mennyire törékeny ez az egész, figyelembe véve a politikai instabilitást a földközi tenger déli országaiban és ez is azt jelenti, hogy meg kellene erősítenünk az energetikai függetlenségét az Európai Uniónak. Nem szabad, hogy csak másoktól függjünk. Szerintem ez is egy nagyon fontos megállapítás. Köszönöm szépen. A gáz függőségről panaszkodunk ugye Oroszország esetében de lehet, hogy más irányban újabb függőségek jönnek létre. De nem csak a függőség kérdéseiről van itt szó, hanem a befektetések és a beruházások kérdéséről is, hiszen az előadásból világosá vált, hogy technológiailag nagyon komplex feladatról van szó, hiszen a tenger mélyén kell a vezetékeket lefektetni. Egyszerűnek tűnik ez, de mire megvalósul, sokba kerül, hosszú ideig tart, és nem egy kérdőjellel kell ellátnunk ezt a kérdést. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezért egy-két energiaforrással energi Európában is rendelkeznünk kell. De erről még vitázhatunk. Madurál, kollega. Ön szeretett volna kérdezni valamit, hát tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Frakcióm nevében Először is a két vendégünknek szeretném megköszönni, hogy eljöttek körünkbe. Köszönöm, hogy itt vannak. Nagyon-nagyon világos, tiszta és átfogó jelentésnek tartom ezt, figyelemmel is olvastam el, és vélhetőleg munkánk során nagy segítségünkre lesz ez a jelentés több kérdés foglalkoztat, többek között azok a kimerítő javaslatok, amelyeket a tanulmány tesz, például az energia hatékonyság területén, mely ajánlások Dél-Európára, illetve déli térségre is vonatkoznak. A demográfiai fejlemények tekintetében azt láthatjuk, hogy ezek veszélyeztethetik esetleg a saját célkitűzéseinket is. Vagy az az elképzelés, hogy bizonyos terveinket a térségre kiterjesszük, vagy nagyon fontosnak tartom a stratégiai tervezésre vonatkozó javaslatát. Két kérdést szeretnék feltenni. Már csak a kíváncsiság is erre ösztökél, ez pedig a geopolitikára vonatkozik, utána pedig egy észrevételem is van. Először is tehát a két kérdésem. A következtetésekben, a kettes fejezetben szerepel egy mondat, amelyet úgy értelmezek, hogyha hiányzanak a horizontális kapcsolatok, a akkor szükség van a vertikális kapcsolatokra. Nem tudom, hogy most a horizontális kapcsolatot földrajzilag ért, és a vertikálisat észak-délinek. Hogy értelmezem ezt a mondatot? Az integráció persze nagyon fontos, hiszen az észak számára is fontos, hogy stabilitás legyen déli szomszédságunkban, hogyha ott nincs, akkor a saját biztonságunk is csorbát szenved. Azután az energetikai integráció a, egy nagyobb történelmi, szociális integrációhoz vezetett erre jó példa maga az Európai Unió. Tehát egy paradoxont látok itt, és kérem, hogy erre, erről szóljon részletesen. Egy másik pontban pedig az Algériához való kapcsolatainkról beszélt, és arról beszél, hogy erősebb kapcsolataink vannak most Algériával. Azt hiszem, hogy ez tévedés. Hogyha Algéria, Marokkó és Tunishoz való kapcsolatai, egymás közti kapcsolatokat vizsgálják meg, valóban kapcsolatban állnak ezek az országok egymással, pedig ön azt mondja, hogy hiányzik az együttműködés a három ország között. Már pedig szerintem van együttműködés, kérem, hogy ez szóljon erről a kérdésről. Aztán még egy észrevételem a gázról. Szól arról beszélt, hogy az ibériai félszigeten hiányzanak az Észak-Afrikából importált gáz fogyasztói. Itt az ITRE-ben már többször elmondtuk, hogy az ibériai félszigettel az interkonnexió jelenti a problémát. Sem a gáz, sem az elektromos hálózat nincsen az ibériai félsziget és Európa maradék része között megteremtve. Tehát az ibériai félsziget nem tud kellően szolidáris lenni Európa többi részével. Tehát kérem, hogy erről is szóljon. Szeretne válaszolni? Igen, szeretnék. Kétségtelen, nem tudom, hogy kollégám majd esetleg a gázra reagál-e, ami a horizontális kapcsolatokat és gyengeségüket jelenti a vertikális kapcsolatokhoz képest. Azt hiszem, hogy ez egy valódi probléma, hogyha megnézzük az országok közötti cseréket, a gazdasági cseréket, hát tudják, ezek az országok nagyon gyengék, tehát 1,3%, miközben Európával van a árucsereforgalom 60%-a. Tehát úgy gondolom, hogy ami a regionális kérdéseket illeti, a leggyengébb itt jelenik meg, tehát ezt mindenképpen érdemes lenne fejleszteni. Nekem úgy tűnik, Úgy tűnik, hogy a megerősítése ezen kapcsolatoknak lehetővé fogja tenni, hogy tartós és erős kapcsolatok legyenek az Európai Unióval. Szerintem azt kellene megcélozni, hogy regionális felvirágzás következzen be, és regionálisan e, összességükben kellene ezen országokat kezelni. Algéria esetében ugye van egy olyan törekvés, hogy Algériával egyedül foglalkozunk, mert ez az az ország, amiknek a legnagyobb energetikai tartéka, tartalékai vannak. Marokkó ilyennel nem rendelkezik, Tunézia sem, és emiatt vannak olyan tendenciák, hogy Algériát egy kicsit külön úton kezeljük. Szerintem ezen kellene változtatni. Ezen országok jelenleg építenek szoros kapcsolatokat energetikai téren, és ebben kellene őket megerősíteni. Van ez a nagy integrációs probléma a Magreb energetikai piacra, és abban az előnyben volt részem, hogy irányíthattam ezt, az Európai Bizottság finanszírozta ezt, egy bizonyos ideig vezettem ezt, mert az Európai Unió támogatása leállt, tehát technikai segítségnyújtás nincsen múlt év júniusától, de folytatódott, a három ország továbbra is beszél erről a projektről és az energetikai integrációról, sőt találkoznak is. Ez azt jelenti, hogy van egy politikai szándék, hogy tovább lépjenek a regionális energetikai integráció útján. Ami Spanyolország-Franciaország kapcsolatát illeti, kétségtelen, hogy Franciaország és Spanyolország összekapcsolása vonatkozásában a villamos energia területén ez meg lesz, vannak erre tanulmányok. A gáz eh, kérdését pedig kollégámra hagyom. Igen, való igaz, nem nagyon fontos, de mégiscsak fontos eh, kérdés, mert egészen a közelmúltig Spanyolországnak nagyon sajátos helyzete volt Európában. Egyrészt az volt az az ország, amelyik a 90-es, 2000-es évek az elején a legnagyobb gázfejlődést mondhatta magáénak, körülbelül hat terminált építettek nagyon rövid idő alatt. Ugyanakkor ennyi volt, és tovább nem volt már kapcsolat. Franciaország és Spanyolország között kellett volna egy picike szakasz. Na most ez változóban van, hála az európai Economy Recovery, tehát az Európai Újjáépítési Program kapcsán néhány 10 millió euró szükséges ehhez, és ez a gáz kapcsolatát megerősíti a Pireneuson keresztül. Továbbá ez két irányba tud működni, tehát a Spanyolország tud exportálni Franciaország felé, de fordítva is üzemeltethető lesz. Ez lehetővé Franciaországnak és más országoknak, hogy gázt kapjanak, mondjuk például Algériából, tehát Algéria, Spanyolország is mehet más irányba. Ez stratégiai szempontból nagyon fontos és jó ugyanakkor azt is lehetővé fogják tenni, hogy Franciaország, Spanyolország vagy Portugália fel tudjon használni konjunkturális szállításokat is, akkor, hogyha valamelyik országban probléma vetődik fel. Ez így nagyon jó. Az a tény, hogy Spanyolország csak úgy, mint Olaszország 2009-ben és 10-ben nehéz helyzetbe került, mert a gáz szerződések nagyobb volumenre szóltak, mint amennyi akkor a kereslet és a felhasználás volt. Ez megoldódik. Még szeretnék visszatérni az észrevételére, megjegyzésére, amikor arról beszéltem, hogy fel kell gyorsítani az infrastruktúra építését, és gondolok itt elsősorban a határon átnyúló gázvezetékekre, illetve az Európai Uniós határokon kívüli vezetékekre, valamint a cseppfolyós gázterminálokra, ha két nagyon közel lévő országot nézünk, amelyek nem csak földrajzilag, de energetikailag és a lakosság számot is közel állnak egymáshoz, Olaszország és Spanyolországot vizsgáljuk. Spanyolország 10-12 év alatt 6 terminált épített, miközben már hárommal rendelkezett és ezt gyorsan és hatékonyan valósították meg, mert ezek a terminálok működnek, és lehetővé tették, hogy Spanyolország nagyon rövid idő alatt gáz nagyhatalommal fejlődjön. Az egyik eh, kulcs elem, ami lehetővé tette ezen infrastruktúrák megvalósítását, ez a spanyol régióknak az a felismerése volt, hogy ezek a terminálok szükségesek, és nem csak a magán ö, üzemeltetők, hanem a régiók is nagyon pozitívan vettek részt ezen termináloknak a fejlesztésében. Ezzel szemben az olasz szolgáltatók 25-30 éve egymással küzdenek, és teljesen sikertelenek, és nem lehet hasonlítani a spanyol sikerekhez. Miért? Azért, mert Olaszországban az eljárások nem teszik lehetővé, hogy ilyen típusú infrastruktúrát építsenek. Hogy miért, az egy más kérdés. Minden ország természetesen szuverén. De hogyha Európának lenne egy olyan rendszere, ami lehetővé tenni, hogy amikor ilyen típusú infrastruktúráról van szó, akkor politikai döntés, adott esetben szavazással, de felgyorsítsák az ilyen infrastruktúrák építését, az kitűnő dolog lenne az energetikai politika szempontjából. Még egy szót, hogyha megengednek, képviselő asszony hozzájárláshoz, a kölcsönös függőség, gáz esetében az a probléma, hogy a függetlenség vagy függőségi szint gáz esetében egyszerűen nem feloldható, mert a tartalékok kimerülőben vannak. Tehát ezzel együtt kell élni. Tehát a problematika nem az, hogy most keressünk más gázforrásokat Európában, mert nem lehetetlen, de inkább a külső forrásokat kell biztonságosá tenni műszaki szempontból, Nabucco típusú gázvezetéket, nem, és nem a, Nord, a South Stream-et, és ugyanakkor elérni azt, hogy azon országok, amelyek már exportálnak, vagy esetleg exportálhatnak Európa felé, azoknak legyen kedvük ezt megtenni, és legyen lehetőségük megtenni és itt, ami minket illet, el kell érni, hogy az energetikai fejlődése a szolgáltató országoknak ugyancsak figyelembevételre kerüljön, és ezen országok belső igényeit is vegyük figyelembe, mert egyébként néhány hónapon, héten vagy éven belül robbanás lesz, és nem lesz fenntartható. Ezt alapvetően szem előtt kell tartani. Köszönjük szépen a válaszokat. Be kell fejeznünk, mert két magyar államtitkár áll az ajtó előtt, és már messze túlléptük az időkeretet. Köszönöm szépen az információkat, és köszönöm szépen, hogy lehetőség volt arra is, hogy kérdéseket tegyünk föl. Köszönöm szépen a tanulmányt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf alle... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök, és a következő napirendi pontra térünk rá, egy órát irányoztunk elő erre, éppen azért eh, nagyon nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány két államtitkárát üdvözölhetem, többször már találkoztak velük, ismerik őket. Szeretettel üdvözlöm őket. Hogy is járunk el? Who will start? Ki kapja meg először a Hát a neveket nem merem kimondani. Bocsássák meg, ez a kiejtés. Excuse me, túl bonyolult. Tehát kérem, ragadja meg a szót, aztán pedig a minisztertársa, államtitkártársa ragadja meg újra a szót. Köszönöm szépen. Már megszoktam, hogy nem nagyon tudja kiejteni a nevemet. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy öröm itt lehetnem, és hogy beszámolhatok a magyar elnökség előrehaladásáról ebbe, ez alatt a kevesebb, majdnem 180 nap alatt. Először is meg szeretném köszönni a parlament minden képviselőinek, és különösen az ITRE szakbizottság tagjainak, hogy segítettek ezen nagyon nehéz munka végrehajtásában. Turbuláns időket éltünk meg Európában, és azt hiszem, hogy nem kell eh, minden eh, turbulenciára visszaemlékeztetnem önöket, de azt hiszem, hogy a magyar elnökség sikeres volt abban, hogy felélesztette, felébresztette Európát. Két hónappal ezelőtt Brüsszelben jártam, és Xavier Rolé, aki a londoni tőzsde elnöke, azt mondta, hogy Európa aludt, álmodott, és ez volt az, az altató pirulája. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év nehézségeit nagyon jól írta le ez a bombó, túl olcsón lehetett a hitelekhez jutni, mint hogyha el mint hogy túl nagy lett volna az elkényelmesedés. Minden esetre fiskális problémákkal néztünk szemben, másrészt viszont azt hiszem, hogy a segítő csomagot támogatnunk kell. Bárhol kinyitjuk az újságot, látjuk, hogy a krízismenedzsment milyen előkelő helyen szerepel a sajtóban. A fiskális stabilitás nagyon fontos, persze. De ebből egyedül nem jönnek létre munkahelyek. Ez, mármint a pénzügyi stabilitás, egyedül nem javítja a termelékenységet, nem biztosítja a növekedést. Mire van tehát szükségünk? Mire kell még figyelnünk? A versenyképességre és megfelelő környezetet kell ahhoz teremteni, hogy a vállalkozások virágozzanak. A kérdés tehát az, hogyan tudnak több munkahelyet teremteni ezek a vállalkozások, és hogyan segíthetik az a gazdaság lábraállását. Négy előfeltétel játszik itt nagyon fontos szerepet. Az egyik, hogy a cégek nagyobb egységes piacra van szükségük, és a piac fragmentáltságát kell megszüntetni másodszorban. A bürokrácia ellen kell fellépni, segíteni kell a cégeknek azáltal, hogy csökkentjük az adminisztratív terheket. Harmadsorban megfelelő hozzáférésre van szükségük a pénzeszközökhöz, könnyű erről beszélni, de sokkal nehezebb ezt megvalósítani. Negyedsorban megfelelő vállalkozásbarát környezetre is van szükségük, amelyek lehetővé teszik, hogy e cégek innovatív potenciálja szárba szökkenjen. Kezdjük az első szemponttal a egységes piac kiterjesztése és a fragmentáltság megszüntetése. Nos, a magyar soros elnökség egyik sikere éppen az egységes piaci jogszabály volt, az egységes piaci intézkedés csomag volt, amelyet elfogadtunk, és amely 12 prioritást fogalmaz meg. Itt mindazon kihívásokra választ tudunk adni, amelyekkel az egységes piac szemben áll. Melyek ezek? Egyrészt az, hogy nem csak a egységes piac, hanem a piacsal foglalkozó szervezetek a parlamentben akár, vagy pedig a bizottságban felaprózottak. Több testület foglalkozik ezzel másodszorban. A DELOAS kihívás, azt hiszem, hogy mindenki ismeri ezt a híres mondatot, mégpedig, hogy senki sem szerezhet, szerethet bele az egységes piacba. Valóban a nagy nyilvánosság támogatására van szükségünk, és már harmadsorban pedig látni kell a hiányosságokat. Fura fogalmakat használunk, bottelnek, szűk keresztmetszet, a egységes piac nem kiteljesedett. Az egyszerű állampolgár, az emberek nem értik ezt. Tehát másként is kell kommunikálni az egységes piacról, Mire van tehát szükségünk? Egy átfogó stratégiára és egy átfogó platformra. És az egységes piaci intézkedés csomag egy ilyen platformaként működhet, és ezért nagyon örülök, hogy a magyar elnökség előrehaladást ért el ebben a kérdésben, és segített hozzájárulnéhoz, hogy egy frissített és mélyrehatóbb egységes piac működjön. Hiszen ne felejtjük, a, egy, az Európai Unió egyik legnagyobb versenyelőnye éppen, és legnagyobb eredménye éppen az egységes piac. Az egységes piacnak sok szempontja van. Hiszen mind az innováció, mind az egységes piac hozzájárulhat ahhoz, hogy összekapcsolódnak, hiszen minél nagyobb a piac, annál költséghatékonyabb az innováció. Gondoljon, hogy csak Magyarországra, ez egy 10 milliós ország. Hogyha most csak erre az országra akarnának termelni, akkor ez nagyon sokba kerülne, de az Európai Unió piaca 500 millió lakos számlál, ezért az innováció is fajlagosan olcsóbb. Tehát, hogyha mélyebb és a kihívásoknak jobban megfelelő a belső piac, akkor az innovációs egyszerűbb és világos kapcsolat van tehát az innovációs és az egységes belső piac között. Még egyszer mondom, az, in, az egységes piac az innováció ügyét szolgálhatja. Ami pedig az innovációt illeti, Xavier Rodé kijelentése, miszerint, hogy Európa aludt, és um, most ébredt fel. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy Európa kvázi magára is volt hagyva, és igazi nagy változásokra volt szükség. Emlékszünk, mit mondott Obama három hónappal ezelőtt, mégpedig Tudjuk, hogy innovációra van szükség, egyszerűen innovációval kell lekörözni, és oktatással kell lekörözni a világ többi részét. Hát ezt mondjuk mi is európaiak. Ezt mondjuk mi is innovációval és oktatással kell lekörözni a világot. Az EU és az USA és Japán között versengés zajlik. Nézzük csak meg a beruházásokat és a befektetéseket. Japánban például a GDP több mint másfél százalékát kutatásra és fejlesztésre fordítják, és persze ez a különbség Európa és Japán között még csak elmélyül. Becsvágyunk, és ban is különbség mutatkozik, és az eredményekben is. Ismerjük a 3%-os kutatási és fejlesztési ráfordítási célkitűzést, de tudjuk, hogy az átlag a nemzeti referencia programok alapján a 2,7%-ot mutatja ki. Persze, ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Aztán a befektetési és kutatási kapacitásban is egyensúlytalanság van, és a nemek közötti egyenlőség sincsen kellőképpen megteremtve. Tehát, ha megfigyeljük, mit mondott Barack Obama, semmi újdonság nincsen ebben. Mindig tudtuk, hogy a tudás jelentette a versenyelőst, előnyt, és a tudás volt Európa nagy versenyelőnye. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy azt mondhatom, hogy a magyar elnökség nagy előrelépést ért el az egységes szabadalmi rendszer területén a versenyképességi tanács március 9-én zöld fényt, zöld utat adott az egységes szabadalmi rendszernek. A belga elnökségre utalok vissza, hiszen december 10-én egy nagyon fontos találkozót tartottunk. Sok kompromisszumot fogalmaztak meg, de nem sikerült a belga elnökség alatt végleges kompromisszumot kialakítani. Ekkor 12 ország kijelentette, hogy csatlakoznak, és az elmélyített együttműködés keretén belül a szabadalmi ügyet előbbre viszik. Időközben 25-re nőtt az résztvevő országok száma. A sajtókonferencián a döntés után nagyon szerényen azt mondtam, hogy történelmi eredményt értünk el, és azt hiszem, hogy helyesen fogalmaztam. Hiszen 50 éve várunk erre az egységes szabadalmi rendszerre, és most már a végrehajtó intézkedéseken dolgozhatunk. Nagy eredmény ez. És a június 27-i rendkívüli tanácsülése reményeink szerint politikai megállapodásra jutunk a végrehajtási utasítások kérdésében. A szabadalom nagyon fontos, nem csak azért, mert ez jogbiztonságot teremt, és olcsóbb is az egységes szabadalmi rendszer, hanem azért is fontos ez, mert ez a magánfinanszírozást is ösztökéli a gazdaságban, hogyha elfogadjuk ezt a szabályozói rendszert, és reméljük, hogy sikerül elfogadni. Az innováció, a kutatás és a fejlesztés területén a közös stratégiai keret útját próbáltuk egyengetni. A hetedik kutatási keret irá terv félidős áttekintéséről volt egy jelentésünk, és egy közös stratégiai keret irányába lépünk el, amely a pénzeszközök koherensebb és hatékonyabb felhasználására tesz kísérletet. És így a kutatás és fejlesztés területén a társadalmi kihívásokra, is választ tudunk adni, növelni tudjuk Európa versenyképességét és a tudományos megalapozottságát a gazdaságnak is, hiszen ez adja a fejlődés zálogát. A stratégia és a szakpolitika kialakítása a közös stratégiai keretben ölt testet, és ez volt a magyar elnökség fő célki, egyik fő célkitűzésem. Aztán még a kis és középvállalatok kérdéséről is szólnék. A kisvállalkozói intézkedés csomag középidős áttekintése jelentős lépésnek tekinthető. Megtanultam, hogy néha arra is szükség van, hogy megerősítsük a már elfogadott álláspontunkat, illetve hogy az egyes kérdéseket ismét a politikai figyelem homlok terébe állítsuk. Nos, a, kis és a kisvállalkozói intézkedés csomag áttekintés egy ilyen lépés volt. Egyébként az intézkedés csomaga KKV-k vállán nyugvó adminisztratív terheket is csökkenti. Nagyon jó eredményeket is értünk el. Azáltal, hogy a kötelező számviteli szabályokat enyhítettük a mikroentitások számára, ez pedig nagyon sok kis céget jelent az Európai Unióban, akiknek mindennapi életüket, gazdálkodásokat könnyebbé tettük. A nyersanyag kezdeményezés is fontos elemét képezte munkánknak, és a történelem során először sikerült az űr szakpolitikai következtetéseket is elfogadni. Nem volt egyszerű az idevezető út, de úgy hiszem, hogy jelentős előremutató lépésnek tekinthetjük ezt. Minden képviselőnek köszönettel tartozom azért a nagyon konstruktív módért, ahogyan együttműködtünk. Sokat tanultam a soros elnökség ideje alatt. Például azt, hogy mindig három játékos van a játékban, a tanács, a parlament és a bizottság. A tanácsban pedig 27 játékos van. Komplex játszma ez tehát, és nagyon fontos erőfeszítéseinket harmonizálni. Mert hogyha valaki csak két-három hetet vagy egy hónapot késik, akkor szétcsúszás jelentkezhet, eh, megakadnak az ügyek. Köszönöm szépen az önök kitűnő együttműködés, az önökkel való együttműködést, köszönöm a támogatásukat a Magyar Soros Elnökség ideje alatt. Én úgy hiszem, hogy sikerült mindent elérnünk, ami lehetséges volt. Persze nem minden célt értünk el, de nem minden cél volt elérhető. Úgy hiszem összességében, hogy a magyar elnökség fontos ébresztője volt Európának ezen metafora keretén belül. Ugye mottunk az volt, egy erős Európáért. És azt hiszem, azt remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy Európa ez alatt a viszonylag rövid idő alatt valóban megerősödött. Köszönöm szépen a támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm az előadást, és köszönöm a záró szavakat is. Valóban komplex, összetett ez az Európa, mindig nagyon nagy erőfeszítéseket követelez meg minden résztvevőtől, Nyilván fegyelemre is szükség van, türelemre is szükség van, és azt hiszem, hogy nagyon jól működött az együttműködésünk. Következő felszólalunk parancsoljon. Elnök úr, tisztelt eh, bizottság! Azért eh, jöttem el ma önök közé, hogy számot adjak a magyar EU-s elnökség alatt elvégzett eh, közös munka eredményeiről a telekommunikáció területén. Ígérem, hogy Rövid leszek, ugyanis a munkának az összegzését, rövid összegzését azt írásban is képviselők megkaphatták itt az ülés alatt. Nos, gyorsan telik az idő, mert január elején voltunk itt az ITRE illetékes szakbizottságban, hogy az EU-s, magyar EU-s elnökség terveiről egy tájékoztatót, bemutatót adjunk a tisztelt képviselőknek. Könnyű helyzetben voltunk, hiszen a belga elnökségtől egy nagyon jól előkészített csomagot és törvényhozási dossziékat vettünk át. A magyar EU-s elnökségnek három hívószava volt telekommunikáció területén, a stratégia, a spektrum és a biztonság. Stratégia alatt egyértelműen a digitális menetrendnek a végrehajtását, annak az uniós implementációját értettük, értjük, hiszen a, digitális menetrend, azaz Európa 2020 stratégia egyik elsőként elfogadott zászlóshajója. A digitális menetrend elfogadása, annak a végrehajtása az egyértelműen hozzátartozik az Európai Uniós polgárok, az Európai Uniós nemzetek és egész Európa versenyképességének az eléréséhez. A legfontosabb feladatnak itt az implementációt, a digitális menetrendhez szorosan kapcsolódó nemzeti stratégiák elfogadását értettük. Pontosan ezért május 27-én a távközlési miniszterek tanácsülésének ebédjén napirendre tűztük a digitális menetrend előrehaladását, és megadtuk a lehetőséget arra, hogy a miniszterek, tagállamok képviselői elmondják, hogy hol is tartanak ebbe a kérdéskörben. Két fő napirendi pontunk volt, az egyik a menetrendben megfogalmazott céloknak az elérése, az itt meghatározandó legfőbb tagállami és közösségi prioritások, valamint a széles sávot mindenkinek 2013-ig célkitűzés és a digitális befogadás növelése. A mai nap szintén egy fontos nap a digitális menetrend szempontjából, ugyanis ma tartják itt Brüsszelben az első digitális közgyűlést, ahol is a résztvevők végig tudják venni, hogy a digitális menetrendnek a végrehajtása az eh, hogyan is áll Európában. Másik fő kérdéskörünk a spektrum, a frekvencia kérdésköre volt. Ennek a lényegét abban tudjuk megfogalmazni, hogy egy eh, elfogadott eh, Európai Uniós frekvenciastratégiának abba az irányba kell mutatnia, hogy a széles sáv Európában oda is el tudjon jutni, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Maga a frekvencia az nemzeti és összeurópai szinten is egy nagyon fontos gazdasági, társadalmi és kulturális értékkel bíró erőforrás. Egy olyan erőforrás, amely nélkül ma már nem képzelhető el a mobil kommunikáció, a vezeték nélküli szélessáv, a biztonság és a navigációnak a kérdésköre. Az RSPP, a Rádió Spektrum politikai program elfogadása az európai versenyképesség szempontjából szintén egy kiemelkedő jelentőséggel bíró anyag. Pár hónappal ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok elnöke Obama jelentette be eh, az államoknak eh, a szélessávú stratégiáját, és mivel ez egy nagyon komoly és határozott stratégia, Európa nem maradhat le ezen a területen sem, úgyhogy ezen stratégia mihamarabbi elfogadására van eh, szükség az Európai Unión belül. A magyar elnökség alatt az RSPP napirend tekintetében konszenzus közeli állapotot sikerült elérnünk. A távközlési miniszterek tanácsülése egy előrehaladási jelentést fogadtunk el ebben a témakörben, és egy konszenzus közeli szöveget sikerült hozzáilleszteni ehhez a jelentéshez. A munkát folytatjuk az elnökség még hátralévő részében, tájékoztatom az ITRE bizottság tagjait, hogy a holnapi nap folyamán is sor kerül majd egy, egy háromoldalú tanácskozásra a frekvencia kérdéskörben. Az Európai Parlamenti jelentéstevő, a bizottság és az elnökség a tanács képviselőjének a részvételével. A biztonság tekintetében azt kell elmondanom, hogy már a Európában az Európai Uniós országokban szinte minden polgár, nagyon sok polgár rendelkezik mobiltelefonnal, számítógéppel. Az összekötött hálózatok azok átszövik életünket, és ezeken a hálózatokon nagyon érzékeny adatok, nagyon érzékeny információk jelennek meg. Többször előfordult az elmúlt időszakban, hogy ezen hálózatokat, támadás érte, vagy olyan technikai malőr, hiba fordult elő, hogy több százezer polgár adata veszett el egyik pillanatról, egyik pillanatról a másikra. Sőt, olyanra is láttunk példát, hogy valahol politikai okokból korlátozták az internethez való hozzáférést. Kulcs szereplő e tekintetben az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség, az ENISA működése és annak a jövőbeli helyzete. A magyar elnökség az úgy kezdte el a munkáját az ENISA tekintetében, egy teljes bizonytalanság uralkodott a jövőbeli működést illetően, ugyanis nem lehetett tudni, hogy az ENISA az meddig folytathatja munkáját, és bizonytalanságban nem lehet eredményes munkát végezni. Fontos célunk volt tehát, hogy ezt a bizonytalanságot megszüntessük, és a magyar elnökség ideje alatt az ENISA működésének a, a hosszát, az 18 hónappal sikerült meghosszabbítani, tehát eddig egészen biztosan látunk előre. A következő fontos kérdés ezen a területen az ENISA-nak, ennek az ügynökségnek a modernizációja, határ, jövőbeli hatáskörei és a költségvetés eldöntése lesz. A kritikus információs infrastruktúrák védelménél miniszteri szintű konferenciát szerveztünk Magyarországon, ahol az összes tagállam, összes Európai Uniós tagállam képviseltette magát. Ezen a ponton sikerült távközlési miniszterek tanácsülésén tanácsi következtetéseket elfogadni. Megerősítettük bizottság által prezentált cselekvési tervet. Az e-kormányzat kérdésköre szintén fontos napirendje volt a magyar elnökségnek, hiszen közös célunk az, hogy Európában az e-kormányzati szolgáltatások, a közszolgáltatások azok minél szélesebb körben tudjanak eljutni polgárainkhoz. A legfontosabb cél az az, hogy hasznos és jó közszolgáltatások jussanak el a vállalkozásokhoz és az állampolgárokhoz. Elősegítsük az e-kormányzati szolgáltatásokkal az átláthatóságot, költséghatékony működést Ebbe az irányba is komoly lépéseket tettünk. Az Európai Műholdas Navigációs Program tekintetében a magyar elnökség alatt sort került egy időközi felülvizsgálatra, tanácsi következtetéseket fogadtunk el ebben a témakörben márciusban, ami a Galileót illeti. Itt egy határozat tervezet született kormányzati szolgáltatásokról, és tegnap Koreper ülés ezt megerősítette. Ha jól tudom, az önök, az ITRE bizottsága is ezt mai nap folyamán tárgyalta, és júniusban, június végén még erről lesz itt a bizottságban egy nagyon fontos szavazás. Én kérném a támogatásokat, támogató szavazatokat majd ezen napirendi pont keretében. A Magyar Uniós elnökség kezdetén azt ígértük, hogy egy jobb, intenzívebb párbeszédet kívánunk folytatni. A parlamenttel, a parlamenti képviselőkkel, az ITRE szakbizottság tagjaival. Én bízom benne, hogy ez létrejött. Bízom abban, hogy ezt önök is így érzik. Engedjék meg, hogy külön pár képviselőnek nyilvánosan is köszönetet mondjak a közös munkáért. Szeretném megköszönni a bizottság elnökének Herbert Rajnak azt, hogy nagyon konstruktívan állt a közös napi rendi pontjainkhoz. Köszönöm Katrin Trautmannnak, Pilar del Castillo-nak a közös munkát. Köszönöm Gunnar Hökmárknak, aki az RSPP jelentéstevője. Nagyon jól tudtunk együttműködni a magyar elnökség alatt, és hát külön köszönöm a magyar képviselőknek, akiknek, akikkel szintén jó volt a, az együttműködés, Herzog Editnek, Kovács Bélának, Gyürk Andrásnak és Mészáros Alajosnak. <clears throat> Köszönöm szépen a figyelmüket, természetesen amennyiben kérdésük van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Äh, das brauche ich nicht alles zu wiederholen. Köszönöm szépen. Nem akarok semmit sem megismételni, csupán annyit szeretnék mondani, hogy szívesen dolgoztam önökkel kettejükkel együtt, de a munkatársaikkal is. Azokkal, akikkel a három oldalú tárgyalások során hosszabban is együttműködtünk, szuper munkát végeztek, és valóban tényleg öröm volt önökkel együttműködni. példaértékű volt, hogy a különbségek eset, fennállása esetén is hogyan lehet együttműködni. Végezetül pedig a kollégák, akik Magyarországon voltak, nem sokan, de páran voltak, azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes és intui és izgalmas látogatás volt ez Magyarországba, na, és sok szép emléket őrzök a magyar látogatásról. Köszönöm szépen. Most azonban megadom a kollégáknak a szót, Castillo képviselőasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, csak nagyon röviden. Meg szeretném köszönni a magyar elnökség munkáját, mindazon témakörben, amely a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Már mielőtt kezdetét vette volna a magyar elnökség, Budapesten, az önök fővárosában találkozhattunk önökkel. Nagyon jó egyszerű volt a kapcsolattartás. Persze mindig eljön a pillanat, amikor leköszön az egyik elnökség, és jön a másik elnökség, mondhatni beköszön a másik elnökség, hat havonta történik ez meg. Ültem én már az önök pacsorában is, ülök most a parlamenti képviselők pacsorában, a kormányok általában könnyen megfeledke, tisztában vannak a parlament működését inkább elfelejtik. Marginális, szekundér dolognak tartják gyakran a kormányok az Európai Parlamentet. Ám most egyre inkább fordulnak a parlamenthez, hiszen tisztában vannak vele, hogy a parlament létezik, egyre fajsúlyosabban létezik, egyre nagyobb jelentőséggel bír. Nos, amikor véget ér az egyik elnökség, mi itt a parlamentben mindig egy új barátot nyerünk a tanács padsorában, hiszen a soros elnökség ideje alatt szorosan együttműködhettünk önökkel, és most önök jelentik az új szövetségeseinket a tanácsban. Azt szeretnénk kérni önöktől, hogy a még nyitva maradt dossziékat, például a hatá, a frekvencia politika kérdését, kérdésének dossziéját, vagy a következő évek minket meghatározó nagy kérdések területén, mondjuk a kutatásra vonatkozó témák területén, osszák a parlament által megfogalmazott ambíciókat. És a kutatásról még két dolgot. Kérem, biztosság, bátorítsák barátaikat a tanácsban, tehát a többi ország képviselőit, hogy tegyenek erőfeszítést annak érdekében, hogy a nagy kutatási projektek, az ITER vagy a Galileo költségvetési sorai specifikus költségvetési számokkal legyenek ellátva. Tehát ne a keretprogram általános költségvetéséből csipkedjünk le pénzt, hiszen máskülönben ezen programok céljaikat nem tudják elérni. Másodszorban. Azt szeretném kérni, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tényleg a GDP 3%-ot elérjük nagyon messze vagyunk még ettől a céltól. Nos, az Egyesült Államokban a nagy gazdasági válság, világgazdasági válság során még egy százalék ponttal növelték a kutatási ráfordításokat, tehát a válság alatt is. És azt hiszem, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült a krízist meghaladniuk, és végül a világ vezető hatalmává válniuk. Ezt kívánjuk mi az Európai Uniónak, és számítunk is örökre. Köszönjük szépen! Madurell asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönettel tartozom a két államtitkárnak azért, hogy eljöttek ide a szakbizottsághoz, de köszönöm a velük lefolytatott munkát is. De van egy-két kérdésem is. A kutatás területén két nagyon fontos kérdés került a, a soros elnökség napirendjére, az egyszerűsítés és az értékelés. A két jelentéstevő egyébként itt van körünkben. Nagyon fontos jelentések ezek. A következtetések is fontosak, bár ezeket élettel kell megtölteni, meg kell valósítani. Nos, ezzel összefüggésben kérdezem, hogy mit tett a soros elnökség annak érdekében, hogy a bizottság e, köz, e következtetésekben foglaltakat valóban valósággá váltsa. Vannak bizonyos következtetések, melyek egy az egyben megvalósíthatóak, valós, valóvá válthatóak, másokban még, e, mások sorra még várni kell. Én magam is szólni szeretnék a 3%-os ráfordításról. Ez adja a kutatás, az innováció felfuttatásának biztosítását, de hát ez 2010-re határoztuk meg, aztán most ez átkerült ugye a barcelonai stratégiában, a 2020-as stratégiába, és most már 2020-ra írtuk elő a 3%-os ráfordítást. Ön azt mondta, hogy intézkedéseket kell tenni. Kérdezem, hol volt sikeres a magyar elnökség e célok megvalósítása érdekében, és mely intézkedéseket hagyják, bízzák a következő soros elnökségre? Azután még a kis és középvállalatokról is szeretnék röviden szólni. A Small Business Act áttekintésem, tehát a kis és középvállalatok bevonása nagyon fontos lépést jelent hiszen a KKV-kat versenyképesebbé kell tenni. De az is kérdés, hogy milyen következő lépést terveznek. Nem akarunk persze a többi miniszterről elfeledkezni, illetve a miniszter kollégájáról megfeledkezni. Ön is beszélt a kis és középvállalatokról. Nos, Felsoroltam azokat a szempontokat a papíróban, ahol előrelépéseket értünk el, például a digitális menetrend területén, de vannak területek, ahol nem értünk el ilyen nagy előrelépést. Például a KKV-k, a kis- és középvállalatok internetes jelenléte területén. Kérem, szóljon arról néhány szót, hogy mi marad e tekintetben a következő elnökség, elnökségre. Köszönöm, Kavalyi asszony. Very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a két jelenlévő miniszternek és a magyar elnökségnek a kitűnő munkájáért általában véve. Szeretnék hangsúlyozni egy pontot. Én az egyszerűsítési jelentésnek voltam a jelentős tevője a kutatási fejlesztési programban és a magyar elnökség követte, nyomon követte ezt az ügyet, és az egész egyszerűsítés ügyet a lehető legközelebbről követte és a legmagasabb szinten informális munkacsoportok is voltak a tanácson belül, és ez a munkacsoport nagyon szorosan együttműködött a bizottsággal és velünk is, és ez döntő fontosságú volt. Például a pénzügyi szabályozás változásait illetően, amivel még jelenleg is foglalkozunk, és reméljük, hogy végül sikeresek leszünk, és a pénzügyi szabályozásba be tudjuk majd végül is venni mindazon változtatásokat, amelyek szükségesek, hogy megvalósulhasson a az egyszerűsítés a következő innovációs kutatási programra idejére és az elnökség nagyon elkötelezett volt mindemellett. Szeretném hangsúlyozni, amit kollégáim is elmondtak, hogy remélhetőleg egy új, rugalmas, megfelelően finanszírozott keretprogramunk lesz, és köszönöm szépen mindazért a munkáért, amit elvégeztek. Herr Kollege Görg. Gyürk András kapszót. Elnök úr, és eh, köszönöm miniszter uraknak a beszámolót a mai tanácskozáson. Egyetértek eh, képviselőtársammal abban, hogy a magyar elnökségben egy, eh, egy valóban parlamentbarát elnökséget ismerhetünk meg, amit az a tény is jól illusztrál, hogy nem csak a programjuk bemutatására jönnek el az Európai Parlamentbe, hanem van merszük eljönni akkor, amikor az elszámoltatáson napirenden a fél év eh, végén is eh, eh, állnak rendelkezésünkre, hogy az egyes kérdésekben beszélgetést tudjunk folytatni. Ez mindenképpen jó. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nincs mitől tartani a magyar elnökségnek akkor, amikor az elszámolásról van szó a fél év végén, hiszen bár feltétlen turbulens idők ezek, ebben egyetértek Cséfalvai miniszter úrral, sikerült helytállni ezekben a nehéz időkben. Közhely, de igaz, az elnökségek eh, napirendjét eh, nem a kormányok állítják össze, hanem az élet. Itt is ez történt. A legnagyobb kihívások azok, eh, azok nem a napirend alapján, hanem váratlanul jelentkeztek, és mindenek előtt a gazdasági válság kezelése volt ez, és nyilván ezen a téren sincsen szégyenkezni való elég, hogyha a hatos jogszabálycsomagra gondolunk, de ma nem erről tárgyalunk itt ezen a bizottság üléseken, hanem olyan kérdésekről, amelyeket éppen ennek a legnagyobb kihívásnak a dacára és a tűzoltás kötelezettségének eh, dacára sikerült napirenden tartani. Ezek hosszú távú stratégiai kérdések, a kontinens versenyképességével összefüggő kérdések, a munkahelyteremtéssel összefüggő eh, kérdések, és persze közép-hosszú távon a gazdasági válságra adandó válaszokkal is összefüggő kérdések, de mégsem a tűzoltás keretébe tartoznak. Ezért eh, Szerintem kiváló teljesítmény az, hogy ha a kutatásfejlesztésre gondolunk, ha az infokommunikációra gondolunk, ha az innovációra gondolunk, ezeket a kérdéseket dacára a legnagyobb kihívásnak is sikerült megfelelő szinten és hatékonysággal eh, kezelni. A kérdéseim is röviden, csak két kérdést szeretnék eh, föltenni ezekhez a területekhez eh, kapcsolódnak, és persze a jövőre vonatkoznak, hiszen most már azért mindannyiunkat Eh, az elkövetkező, időszakok, eh, elkövetkező időszak eh, izgat, hiszen az élet nem áll meg egy-egy soros elnökség végeztével. Az első kérdésem a, az infokommunikáció területével kapcsolatos, a rádió spektrum politikával, ami az egyik legfontosabb területe volt az elnökségnek. Hogyan lehet az elkövetkezőkben harmonizálni és hatékonyabbá tenni a spektrum felhasználást, figyelembe véve azt, hogy több tagállam EU-n kívüli harmadik országokkal is eh, határos. A parlament letette az asztalra a véleményét ezzel kapcsolatban, és a tanácsban zajlanak az egyeztetések. Eh, nyilván ebben már a következő elnökségnek lesz eh, főszerepe, de a magyar búcsúzó elnökség véleménye is érdekes ebben a tekintetben. A másik kérdésem pedig a nem kevésbé fontos kutatásfejlesztés területére vonatkozik, hiszen zajlik a hetedik kutatási program felülvizsgálata, és kiderül az, hogy eh, néhány tagállam kutatói, tudományos intézetei kevésbé sikeresen tudnak részt venni ezekben a programokban. Az elemzések szerint pedig a lemaradás elsődleges oka a megfelelő minőségi támogató infrastruktúra hiánya. Az a kérdésem, hogy eh, miniszter úr véleménye szerint milyen eszközökkel érhető el, hogy az infrastruktúrális lemaradással induló szereplők is felzárkózhassanak és képesek legyenek kiválóságot nyújtani a kutatás fejlesztése területén, ha pedig a válasza véletlenül majd a pénzügyi lehetőségeket is érinti, és a költségvetést, akkor rögtön azt is megkérdezném, hogy eh, véleménye szerint hogyan garantálható most, amikor megkezdődik a 7 éves költségvetési 7 költségvetés tárgyalása hogyan garantálható, hogy a kutatásfejlesztés a stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokhoz hozzájusson. Köszönöm szépen, elnök úr. Monsieur Odi. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a gratulációkhoz és a köszönetnyilvánításokhoz, amit a magyar elnökséghez címeztek kollégáim. A kérdésem egy kicsit intézményes. A magyar elnökség lezárta az első trojkát, Spanyolország, Belgium, Magyarország, ami már a Lisszaboni szerződés alatt jött volt. Ez egy nagyon rövid időszak. Az önök számára ez érdekese, jó ez a trojka, használták-e olyan témákban, amik mondjuk középtávúak, tehát mindenképpen hat hónapnál tovább terjednek. És például a Visegrádi csoport hatékony volt-e, és jól tudták-e hasznosítani elnökségük alatt? Nagyon szépen köszönöm. 5-5 percet kap a két államtitkár úr, hogy válaszolhasson. Ki kezd? Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést szegeztek nekem, és remélem, hogy parlament barát elnökség leszünk. Ez is volt a célunk. Hogyha tehát ezt önök is így látják, akkor nagyon elégedett vagyok. Hogy hogy válaszoljak a 3%-os intenzitási kérdésre és egyebekre, mert nagyon sok kérdést kaptunk. Tehát először is volt, nagyon ambiciózis volt a célunk, három dologra van szó, szükség beruházásra, befektetésre, ez azt jelenti, hogy kutatásfejlesztésbe be eh, kell ruházni. Az a kérdés, hogy ez kitegye az innovációra, és ezért mondtam, hogy amire szükség van a kötelezettségvállalás, és ez pedig az ipar részéről. Meggyőződésem, hogy az innováció mindenképpen az ipar által vezérelt általában ugye a szilikon völgynek a történetét mindenki ismeri, és mindenkit ez megragadja, hogy micsoda nagy ötlet volt, ugye egy garázsból indult az egész, aztán utána nagy kapitalista piacon multimilliómosak lettek és úgy gondoljuk, hogy ez az innováció, ez az igazi történet. Nem, szerintem nem ez. Az innováció és a kutatás és fejlődés az, amit a szokásos, általános kutatók végeznek. Tehát szükségünk van ezekre a kapacitásokra az iparban is. Tehát kell egy kötelezettségvállalás az ipar részéről amikor azt mondjuk, hogy az iparnak be kell ruháznia, be kell fektetni a kutatásba, a fejlesztésbe, akkor ehhez meg kell teremtenünk a megfelelő környezetet. Ez már szabályozási kérdés. Tehát beruházásra, befektetésre nyilván, hogy európai szinten közpénzből is szükség van, nemzeti szinten is. De mindenképpen fontos, hogy megfelelő környezetet hozzunk létre ehhez az ipar számára. Az innováció egy olyan dolog, ami a ipar által vezérelt. Tehát ez a kiinduló pont. Ha ebben a kiinduló pontban egyetértünk, akkor az ipart is be tudjuk vonni. A harmadik dolog pedig a részvétel. E, és ebben az esetben visszautalni arra, ami kérdésként is felvetődött, hogy a részvétel az én értelmezésemben azt jelenti, hogy minden érte, érdekelt, minden tagállam, minden állampolgár, minden érintett intézménynek részt kell vennie. Ette kell koncentrálni az erőfeszítéseinket. És ez volt az egyik konklúziója a belső jelentésnek is, nagyon sok vitát folytattunk a legutóbb a versenytanácsban, és az informális ebéd ideje alatt is, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Három biztos hívtunk meg, és ez már rekordnak tekinthető. Hárman voltak jelen, Han, Króze és Mogekin Quinn biztosokat, és ez mutatta, hogy hogyan tudjuk mindezt, ezeket az erőfeszítéseket összefogni. És természetesen a részvétel az képviselt országok részéről is fontos. De nem csak ebben esetben, más esetekben is az alulképviselt országoknál általában az a probléma, hogy az alapinfrastruktúra is hiányzik. Ezért nagyon fontos a kutatásfejlesztés infrastruktúra, amit mind javítani kell. És a bizottság megígérte, hogy ezt a kérdést tanulmányozni fogják majd ősszel. Tehát úgy gondolom, hogy a 3% nagyon jól hangzik, Amire szükség van, az tehát a beruházás, befektetés a közszféráról is, a kötelezettségvállalás az ipar részéről, ehhez megfelelő környezetet kell teremtenünk, ez szabályozási kérdés, és végül a részvétel, itt is meg kell erősíteni az erőfeszítéseket hogy országok, régiók, intézmények, állampolgárok részt vegyenek mindebbe. A kis és közepes vállalatok vonatkozó szabályozás, ez mindig egy olyan kérdés, ami visszatér, ez egy nagyon fontos napirendi kérdés. Úgy gondolom, hogy egy kicsit meg kellene változtatni a gondolkodásunkat, azt, ahogyan gondolkodunk a kis és közepes vállalatokról. Én még sosem láttam olyan kormányt, amelyik nem szeretné a kis és közepes vállalatokat, minden kormány szereti őket, csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni ezen kis és közepes vállalatoknak azok a mondatok, amit Schumacher brit közgazdász mondott, hogy a small is beautiful, a kicsi szép, de aztán amikor megerősödtek és erősebbek lesznek, az még szebb. Tehát segíteni kell a kis és közepes vállalatokat, hogy nagyobbaká, erősebbek és versenyképesebbé váljanak. Nekem az az érzésem, hogy jaj, nagyon szeretjük a kis és közepes vállalatokat. Ebben az esetben a szeretet nem elegendő. Hagyjuk őket megnőni. Olyan politikákat kell létrehozni, ami lehetővé teszi számukra, hogy megnövekedjenek. Úgy gondolom, e tekintetben fontosak azok az ötletek, amik bevonják a kis és közepes vállalatokat. Miért? Mi a problémájuk a KKV-knek? Nem az, hogy kicsik, hanem az, hogy egyedül vannak, magukra maradnak. Nincsenek elő politikai hang, hangjuk ahhoz, hogy a szabályozási környezetet befolyásolni tudják. A nagyvállalatoknak ez van. Ezért nagyon örültem annak, hogy a magyar elnökség alatt minden esetben a kis és közepes vállalatok helyzetére hangsúlyt tettünk. Ez egy nagyon nehéz munka, és köszönöm az önök részéről mutatott együttműködés, Az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés bizonyos eh, értelemben egy administratív kérdés, ugyanakkor másfelől politikai kérdés is. A bizalom kérdése valójában. Ezért úgy gondolom, hogy ez is nagyon jó, hogyha politikai szinten is viszonylag magas szinten kezeljük ezt a kérdést. És az utolsó kérdés, a három megközelítés működik-e és hogyan? Például az egyszerűsítés esetében nagyon jó volt az együttműködés a spanyol a kollégákkal, a belga kollégákkal, Magyarország, magyar kollégákkal, tehát hárman együtt tudott dolgozni. A kísérleti projektek, az aktív öregedés projektje, ahol együtt dolgoztunk, dolgozunk, és szerintem ez rendkívül jó. A harmadik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy az elnökség az egy tanulási folyamat bizonyos értelemben. Korábban senki sem töltötte be ezt a pozíciót, tehát mi nagyon sokat tanultunk ebből az elnökségből, és ez is nagyon sokat segít. Még egy dolog, ami már személyes, azért, mert együtt dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a spanyol-belga miniszterekkel, ha kérdéseink vetődtek fel, vagy valami problémánk, akkor együtt tudunk, tudtunk dolgozni. Múlt héten Debrecenben elfogadtuk a debreceni deklarációt, nyilatkozatot, hogy hogyan tudjuk például jobban felhasználni a régióknak a forrásait az innovációba. A belga miniszter úr, a spanyol miniszter is ott volt, és ez a közvélemény számára is megmutatta, hogy együtt voltunk, de együtt dolgoztunk. Nagyon sok speciális, konkrét projekten, és ez is egy folyamatos tanulást is jelent. Én nagyon örülök, hogy ebben részt vehettem ebben a trióban, és remélem, hogy ez majd folytatódni fog. Köszönöm, mondja az elnök. Tisztelt képviselő hölgyek és urak a kérdéseiket. Kezdjük a kis és közepes vállalkozások internetes jelenlétét érintő kérdéssel hogy az, hogy a mai világban, a mai Európában egy vállalkozásnak van vagy nincsen honlapja, amin a tevékenységét, termékeit be tudja mutatni, ez egy kulcskérdés. Ugyanis, hogyha nincs internetes jelenlét egy vállalkozásnak, ez a mai világban egyértelműen versenyhátrányt jelent eh, a többi vállalkozással szemben. Ezért eh, a legfontosabb itt a digitális menetrend célkitűzéseinek és határideinek a betartása, hogy ezeket a célokat elérjük, és ilyen módon ezen a területen is előre tudunk lépni. Természetesen a nemzeti stratégiák elfogadása az ugyanolyan fontos ebben a kérdésben. Hadd mondjam el a magyar példát, amit mi követtünk. Mi az elmúlt időszakban a különböző honlapcímek bejegyz, doménnevek bejegyzésének regisztrációjának a határidejét, azt a lehető legrövidebb minimális időre csökkentettük, ezáltal elhárítva minden bürokratikus akadályt az elől, hogy kis és közepes vállalkozások az interneten meg tudjanak jelenni. Tehát legfontosabb a digitális menetrendnek a, az elfogadása ebben a, ebben a mezőben. Ami a rádióspektrum politikai programmal kapcsolatos kérdést illeti, mely szerint vannak az Európai Unión kívüli országok, és vannak olyan országok, amelyek az Európai Unió tagjai, és sokszor ezek határosak egymással. Ez a kérdéskör, ez egy aktuális kérdés, és ez egy gyakorlati kérdés, amelyet többen fölvetettek a magyar EU-s e elnökség alatt. Itt a, szintén a törvényhozási dosszié az európai frekvenciastratégia gyors elfogadása a legjobb orvosság, a legjobb megoldás erre a kérdésre. A pragmatikus spektrumkoordináció, és fontos az, hogy a következő rádió távközlési világkongresszusra egy hatékony és közös felkészülés történjen az Európai Uniós tagországok szempontjából. Én ebben látom a megoldásnak a, a kulcsát. Ami a trojka működésére, jó együttműködésére vonatkozó kérdés, ott én mindenképpen ezt hatékony működésnek látom. Mi a belgákkal a felkészülési időszakban nagyon jól együtt tudtunk működni, nagyon jól előkészített dossziékat kaptunk tőlük, és hát ezzel ugye a mi trojkánk véget ér, de a következő trojka első szereplőivel, a lengyelekkel szintén együttműködünk. Ahogy említettem, egészen június végéig folytatjuk természetesen az elnökségi munkát. Például a Rádióspektrum politikai program tekintetében holnap szervezünk egy háromoldalú találkozót parlament, bizottság és a tanács részvételével. Erre már a következő trojka első szereplőjét, a lengyeleket is meghívtuk, hogy ők is lássák, hogy mik a legfontosabb eh, kérdések, amelyek eh, ennél a törvényhozási dossziénál fölmerültek. Köszönöm szépen a figyelmet. Még egyszer köszönjük. Köszönjük azt is, hogy nem ismelt, ismételték magukat, és kérem, hogy a munkatársaiknak is köszönjék meg a munkát. Biztos, hogy különböző alkalmakkor újra és újra találkozunk majd. De valóban úgy hiszük, hogy egy további barátunk van a tanácsban, ahogy ezt a kolléganő mondta, hiszen nagy feladatok állnak előttünk, és hogyha valaki okosan és dinamikusan tudja megoldani az európai problémákat, ez szövetségesünk. És amit mondott, a pozitív gazdasági fejlődés Európában feltételezi hogy azon gondolkozzunk, hogy hogyan lehet a gazdaságot továbbfejleszteni, fejleszteni, és ezután láthatunk a munkához. Köszönjük az okos észrevételeket, köszönjük szépen!